Bardzo serdecznie Państwa witam. I Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, és elnézést kérek a késlekedésért, de ennek megvan ám az oka. Először is még néhány kollégára vártunk, parlamenti képviselőre, hogy megjelenjen, de a mai vendégeink közül is vártunk valakire. Most viszont már meg tudjuk kezdeni a munkát. A négyes napirendi pontnál tartunk, és szeretném köszönteni Olaszországból érkezett vendégeinket, De Castro képviselő vendégeit. Sok szeretettel üdvözöljük Önöket. Nem csak Castro úr, hanem az egész szakbizottság vendégeinek tekintjük Önöket. Sok szeretettel köszöntjük Önöket, és köszönjük, hogy eljöttek. Reméljük, hogy jól érzik majd magukat itt körünkben. Most tehát következik a négyes napi rendi pont, a 1306 per 2013 per EU rendeletben meghatározott a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány. Ez tehát a négyes napi rendi pont. És ez egy kicsit szokatlan jelentés. A koordinátorok az elnököt, tehát engem jelöltek erre a témára. Úgyhogy hadd is, hadd kezdjem azzal, hogy néhány dolgot elmondok. Márciusban fogadta el a bizottság a pénzügyi mechanizmust, és a rendelet értelmében a bizottság minden évben javaslatot kell, hogy tegyen a pénzügyi fegyelmi mechanizmusra annak érdekében, hogy legyen mezőgazdasági válságtartalék. Tehát minden évben ezt a válságtartalékot létre kell, hogy hozzák. Az döntés, azt jelenti, hogy a parlament és a tanács június 30-ig tudja módosítani ezt a javaslatot, és meghatározni a pénzügyi fegyelem arányát. Hogyha nem tudunk megállapodni, akkor végrehajtó rendelettel a bizottság cselekszik. A koordinátori ülésen arról döntöttünk, hogy ezzel a javaslattal az egyszerűsített eljárás keretében foglalkozzunk, tehát az eljárási szabályzat 50-es cikkét alkalmazzuk. A koordinátorok engem, a szakbizottság elnökét kértek fel arra, hogy elkészítsem ezt a nagyon rövid jelentést, tervezetet, jelentést, amely gyakorlatilag elfogadja az első olvasatbeli álláspontot, módosítás nélkül. Ez fekszik most itt előttünk. Az eljárás szabályai persze előírják a módosítók határidejét, ez május 7-e, de egyébként a koordinátorok ülésén beszéltünk erről, és abban állapodtunk meg, hogy hát tulajdonképpen ez egy rendkívüli helyzet, de igaziból nem kívánjuk módosítani ezt a szöveget, és így sikerül első olvasatban lezárni az ügyet. A tanács sem tervezi módosítani a javaslatot. Ez tulajdonképpen a lényegi kérdéseket nem befolyásolják, mert ez egy mechanikus számítás. Tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogy a tanács és a parlament az előjogaival éljen, tehát a társjogalkotói előjogainkat kihasználjuk, és ne pedig csak a bizottságra hagyjuk száz százalékban az ügyet. Tehát itt pusztán erről van szó. Mondom még egyszer, hogy a módosítók határideje ugyan május 7-e, déli 12 óra, de nem kívánjuk módosítani az anyagot, legalábbis így gondolják a koordinátorok, hogy egyelőre nem lesznek módosítók. A plenárisra a júniusi ülésen kerül ez az anyag, és hogyha nincsen ezzel kapcsolatban senkinek megjegyzése vagy hozzáfűzni valója, de nem így van, a bizottság sem kíván szólni, gondolom, de úgy látom, van egy hozzászólónk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ezt a lehetőséget megragadni, mert most a közvetlen kifizetésekről van szó, hogy felhívjam az ön figyelmét arra, hogy az egyes tagállamokban a közvetlen kifizetéseknek mi a hatása. Tehát mondom még egyszer, hogy megragadnám ezt a lehetőséget arra, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy a közvetlen kifizetések eltérnek az egyes tagállamokban. A balti országokban, Litvániában is, ez az én hazám, a legalacsonyabbak ezek az összegek, ezek a közvetlen kifizetések. És ne felejtsük el, hogy a mi gazdáink életét nagyon komolyan megnehezítette az orosz embargó, és ez különösen igaz a tejiparra. Szeretnénk megköszönni az európai alapokból, alapokból kapott támogatást. Azonban el kell mondanunk, hogy a 2014-es év első négy hónapjában elszenvedett veszteségeket fedezte csak ez a támogatás, miközben az embargó most is tovább is életben van, és a tejtermelők továbbra is veszteségeket könyvelnek el, és elő kell készülniük a következő idényre, de nem tudják ezt megtenni, nem fogják ezt megtenni, mert anyagilag nem éri meg nekik. Közben pedig a sertés, az amerikai sertés járvány is károkat okozott, közben a tojós tyúk ágazat is érintett, tehát nagyon sok nehézséggel néznek szembe a gazdák, és én azt kérném a bizottságtól, hogy támogassák a balti országok tejtermelőit továbbra is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szenova asszony. Sí, una... Igen, van egy kérdésem az eljárással kapcsolatban, egy ügyrendi kérdésem. Új képviselő vagyok a parlamentben és ebben a szakbizottságban is, és az igazság az, hogy néha egy kicsit nehéz megértenem, hogy miről is folyik az eszmecsere. A múltkor, amikor a koordinátorok erről a projektről beszéltek, amelyhez ugye nem nyújtunk be módosítókat. Már akkor felmerültek kérdések, és most jogértelemben véve kérdezném a jogi szolgálatot, hogy dönthetünk-e úgy, hogy nem módosítunk egy szöveget, amikor jogszerűen minden képviselőnek van joga módosítókat benyújtani, tehát dönthetünk-e így, hogy nem nyújtunk be módosítókat. Ezt kérem, hogy tisztázzák. Köszönöm panu e, szefowi Még mielőtt megadnám a szót a titkárságnak, ez egy e, javaslat volt csak, Schleyer asszony. Úgy döntöttünk, hogy nem nyújtunk be módosítókat, ezzel egyetértek, de ebből ami majd adódik, ami ebből következik, az el kell jusson a vállalkozásokhoz, a gazdaságokhoz is a különböző tagállamokban. Nyolc hónapja vagyok a parlamenti, parlament képviselője, de amikor az orosz bolykotról és egyéb kérdésekről van szó, akkor a helyzet az, hogy gyakran nem egyértelmű az, hogy az érintettekre nézve ez mit jelent. Éppen ezért a végrehajtás során ezt egyértelművé kell tenni és az illetékeseket is fel kell világosítani ezzel kapcsolatban, nem csak nekünk kell erről tudnunk, hanem minden érintetnek. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je réponds spécifiquement à la question de, de Madame. Én is reagálnék az elhangzott kérdésre. Ez teljesen legitim és teljesen egyértelmű az, hogy ezek a módosítók ugye a képviselőkhöz tartoznak, és valóban május 7-e a végleges határidő. Tehát mindenki benyújthatja a módosítóját, Egyszerűen arról van szó, hogy az alapszabályozás, az alaprendelet szerint, hogyha elfogadják a módosítót a plenárison, akkor, akkor nem lehet nem lehet első olvasatban ö, megállapodni a tanácssal, hiszen ők nem nyújtottak be módosítót eddig. Az Európai Bizottság ö, fogja ezt végrehajtási aktusban elfogadni. Ez van benne tehát az alaprendeletben, amennyiben a parlament és a tanács nem jut megállapodásra június 30-áig, akkor csak a bizottság fogadhatja el ezt végrehajtási aktus keretében. A tanácsban egyértelműen kiderült, hogy fontos, hogy a tanács és a parlament együtt döntésben járjon el. Ez azonban azt jelenti, hogy ha a parlament ezt, ezt az eljárás rendet akarja követni, a koordinátorok, a koordinátorok is ebben állapodtak meg, tehát a kérdésére a válasz az igen, be lehet nyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen. Rendben, tehát akkor megkaptuk az összes szükséges információt. Ebben az esetben akkor átlépünk az ötös napi rendi pontra, amely egy eszmecsere Fernández úrral. Ő a költségvetési eljárásért illetékes jelentéstevő, a 2016-os évre vonatkozó költségvetési eljárásról van szó. Ennek a folyamatnak a kezdetén a jelentéstevő az illetékes szakosodott bizottságokhoz eljár, hogy eh, látogat, hogy eh, megkapja ezen bizottságok részéről a költségvetési prioritásokkal kapcsolatos véleményeket. Ebben az évben Fernándes úr az előadó, akit köszöntök itt a szakbizottságunkban. Ő fog most áttekintést adni a költségvetési eljárásról, és eh, kifejti majd számunkra azt, hogy véleménye szerint hogyan alakul a 2016-os költségvetés. A bizottság a 2016-os költségvetésre vonatkozóan május végén tervezi a ter- költségvetés tervezet előterjesztését, és azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot kapcsoljuk össze a hatos napirendi ponttal. Jean-Paul Denano úr a vélemény előadója ebben a témában. Úgyhogy azt javaslom, hogy először hallgassuk meg vendégünket, azt követően pedig megkérjük Denano urat, hogy a bizottságunk nevében nyilatkozzon, tehát parancsoljon az előadója szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Azért jöttem, hogy az eddig elfogadott prioritásokról beszéljek, ezeket a plenárison fogadtuk el, illetve megvannak a legfőbb irányvonalak is. Illetve szívesen meghallgatom az ezzel kapcsolatos tanás, tanácsaikat. A legfontosabb iránymutatások szerint a politikai prioritásokat kell szem előtt tartani, beszélünk a foglalkoztatásról, a vállalkozásról, illetve vállalkozó szellemiségről. Ez a francia nyelvben három E betű, három E-vel kezdődik. Ezek nagyon fontos programokat kísérnek, az Erasmus Plus, a Horizont 2020, illetve a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés. Nagyon fontos a belső szolidaritás, illetve a kohézió és a mezőgazdaság, a halászat. Nem szabad elfelejteni azonban a külső szolidaritást sem. Ez a négyes rubrikához tartozik. Nem szabad tehát megfeledkezni arról, ami az Európai Unió határain kívül történik, és itt humanitárius segítségnyújtásról van szó. Ezen kívül van még egy célkitűzésünk, ez pedig a biztonság témája. Aztán ott van a kifizetések kérdése, amelyet sikerült megoldani ebben az évben, vagy legalábbis azt látjuk, hogy nagyjából ennek az útja körvonalazódik. Még vannak olyan operatív programok, amelyek nem, nem történnek meg, tehát nincsenek a megvalósítás útján, illetve beszélünk a, ugye a 2016-os költségvetésről. Nagyon fontos, hogy a kompromisszumainkat tiszteletben tartsuk, illetve a több éves pénzügyi keretet is, amelyet elfogadtunk. Ami pedig az ütemtervet illeti, a költségvetési tervezetet a bizottság május 27-én fogja bemutatni. Nagyon fontos lesz a, lesznek az előkészítések, az előkészítő előkészítési lépések, a kísérleti projektek, és ezeknek a határideje június 4-e, tehát addig kell ezeket az előkészítő lépéseket, illetve kísérleti projekteket benyújtani. Június 17-e a következő határidő, és az elfogadást június 27-ére tervezzük a plenáris ülésre. Szeptember 3-a a költségvetési módosítók benyújtásának határideje, a frakciók számára ez szeptember 10-e, szeptember közepe, pedig az állásfoglalással kapcsolatos beadványok határideje, illetve a 20, október 28-án fogunk szavazni plená, a plenárison, illetve ö, október 29-e és november 18-a az egyeztetések időpontja. Ami a jelentéstevő, mezőgazdasági jelentéstevő munkáját illeti, nagyon fontos szerepe van a költségvetésben. Nagyon fontos a vidékfejlesztési alap, az új filozófia keretében egy olyan alapot kell kialakítanunk, amely kiegészíti a többi alapot, gondolok itt a kohéziós politikára például, illetve az intelligens növekedést kell támogatnunk. Ez azt jelenti, hogy erre kell összpontosítani az alap kifizetéseit, a fenntartható fejlesztésre, növekedésre, illetve nagy figyelemmel követem az orosz embargó kérdését, illetve azt, hogy mit is kellene tennünk ezen a területen. Ebben az évben módosítókat nyújtottunk be a tejágazat területén, illetve a kap témájában. Ezek nagyon érzékeny kérdések számomra, ha nem is mindenben sikerült megállapodni. Gondolok itt különösen a tejágazatra, ahol a tejkvóta rendszer kivezetése miatt ugye érzékeny helyzet alakult ki. Ami a foglalkoztatási prioritásokat illeti, ugye beszéltem a foglalkoztatásról, a vállalkozásokról, illetve a vállalkozó szellemiségről, Ezen, ennek keretében a mezőgazdaságnak is fontos szerepe van, például a fiatalok foglalkoztatását illetően, ahogy mondtam, ez a mezőgazdaságban jelentős szerepe, szerepet tölt be. Ragaszkodom ahhoz, hogy a kísérleti projekteket szem előtt tartsuk. Június 4-e a dátum, a végdátum. Tehát június 4-e a kísérleti projektek határideje. Aztán a többéves pénzügyi keret az Európai Mezőgazdasági Garancia alap szempontjából is nagyon fontos. Itt a kötelezettségvállalásaink 2015-höz képest kicsit emelkedtek, de természetesen a bizottság a költségvetés tervezetét május 27-én fogja benyújtani, ami pedig az alapot illeti, a vidékfejlesztési alapot eddig előzetes kötelezettség vállalásaink vannak a programozásban, és itt egy enyhe csökkenést tapasztalunk, amely nem nagyon jelentős. Azonban meg kell várnunk május 27-ét, amikor a költségvetés tervezetet bemutatja majd a bizottság. Tisztelt elnök úr, remélem, hogy tanácsot kapok önöktől, a képviselő uraktól és hölgyektől, valamint a jelentéstevétől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Denano úr, kérem, ismertesse velünk most az ön álláspontját. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követtem az általános jelentéstevő beszámolóját. Valóban rámutatott jó pár olyan problémára, amelyet én is figyelemmel követek. A parlament minden évben elmondja a véleményét a költségvetéssel kapcsolatban, azonban a játékterünk sajnos elég korlátozott. Eh, hiszen a 2014-2020-as eh, többéves pénzügyi keret ezt meghatározza, még akkor is, hogyha némi változásra eh, van reményünk. Nos, konkrét számadatokkal szeretnék dolgozni, szeretnék szolgálni. Hogyha jól értettem, május 27-e a határidő, ez azt jelenti, hogy nincsen túlságosan sok időnk, és a Költségvetési Bizottság természetesen nagy figyelemmel fogja megvizsgálni a, azt, hogy hogyan alakul ez a dosszié. Szükségünk van tehát a számadatokra, illetve a költségvetési gyakorlat eddigi tapasztalatára, az általános, általános megjegyzésekkel élnék, az első ezek közül, ami a kap költségvetését illeti, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az első Európai Unió legintegráltabb politikája, és ez az élelmiszer biztonságot nyújtja számunkra, illetve oda, oda figyel a környezetvédelmi kérdésekre, a fenntarthatóságra, illetve hozzájárul a 3E kérdéséhez, tehát a foglalkoztatottság, a vállalkozó szellemiség és a vállalkozások témájához. Szeretnénk az európai állampolgárok igényeinek kielégíteni, gondolok itt a kap finanszírozására. Ez a finanszírozási szint nagyon fontos, hogy legalább a jelenlegi szinten maradjon. Már beszéltünk a válság hatásairól, a tartaléket 1,39 százalékban határozták meg, és ez azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetések csökkennek, amennyiben 2016-ban nem mobilizálják ezeket a forrásokat, akkor azt kérem, hogy ezek fennmaradjanak a közvetlen kifizetésekre. Aztán, ami a kettes fejezetet illeti, a 2016-os költségvetési gyakorlatban kell, hogy legyen egy további margó a tejkvóta, kivezet, a tejkvóta ágazatban fellépő problémák kezelésére. És emellett egyértelműen kérem azt is, hogy az itt fennmaradó összegek és a mezőgazdasági területen maradjanak, hiszen a mezőgazdasági piac továbbra is szenved az orosz embargó hatásaitól, és azt látjuk, hogy ez több ágazatot is érint. A tej ágazat kérdése továbbra is egy, egy jelentős probléma, érzékeny és volatilis ez a, ez a piac, úgyhogy ezt is figyelemmel kell követnünk. Aztán az egészségügyi kérdések is nagyon fontos problémát jelentenek. A dél-olaszországi problémákra, kockázatokra is oda kell figyelni, és mindezek a mezőgazdaságot bizony nehéz helyzetbe hozzák. Aztán Fernandes úr is utalt egy kérdésre, ez pedig a fenntartható fejlődés kérdés. Azt hiszem, hogy ez a második pillére a kapnak egy rendkívül fontos pillér, rendkívül fontos oszlop, és nagyon érzékeny a vidéki régiók szempontjából, illetve az ott, ottani foglalkoztatás szempontjából. Ahogy mondtam, ez a, ez a kap második pillére egy nagy mértékben hozzájárul a régió kohéziójához, illetve szeretném hangsúlyozni, hogy a fiatal mezőgazdászokra is oda kell figyelnünk, illetve az új generációra, a generációs megújulásra, hiszen hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor ezzel a jövő mezőgazdaságát veszélyeztetjük. Fontos tehát a fiatal mezőgazdászokat támogatni, méghozzá egy megfelelő gazdasági, szociális és ökológiai teljesítmény létrehozásával. Ehhez azonban kellő mértékű forrásokra van szükség, és itt beszélnünk kell a piac volatilitásáról, különösen a tejágazatra gondolok, de más ágazatokat is érint ez. Aztán ott vannak a kísérleti projektek, itt nagyon fontos az átláthatóság, és az élelmiszerláncban a termelők szerepét egyértelműen kell látnunk. Hiszen ö, tudjuk, hogy egy-egy termék létrehozása, meg termelése mennyibe kerül, ez gyakran nem egy magas szint, aztán négyszereződik az ármire a nagy áruházokba jutnak ezek a termékek. Oda kell figyelnünk a zöldség és gyümölcs programra, ez egy nagyon fontos program a mezőgazdaság területén. Fernandes úr ezen a területén, mint, területen mint egy 20 milliós, azaz enyhe költségvetési emelést kellene eszközelni. Ez lehetővé tenné azt, hogy a tagállamok megfelelően kövessék ezeket a programokat, és oda tudjanak figyelni a fogyasztás mértékére. Nagy szükség van erre a megerősítésre. Zárásképpen pedig szeretnék még valamit hangsúlyozni. Nagyon fontos a méztermelés, ez nagy mértékben hozzájárul a biodiverzitás fenntartásához, illetve az élelmiszerbiztonsághoz. Nagyon fontosnak tartom ezeket a kísérleti projekteket, és ha jól tudom, a, szeretném még egyszer hangsúlyozni a június 14-i dátumot, amely rendkívül fontos. Köszönöm. Bardzo dziękuję za te przedstawione sugestie, przemyślenia. Köszönöm szépen. Köszönöm a javaslatokat az észrevételeket. Szeretném hangsúlyozni az ön által elmondottakból azt, hogy a pénzügyi fegyelmezettségi tartalék, valamint a kiigazítási ráta, ez visszakerülne a rendszerbe, és a következő évben rendelkezésre állnak közvetlen kifizetések céljából. Más források kerülnek először felhasználásra, és a tartalék az utolsó mencsvár, amennyiben nem állnak rendelkezésre további alapok. Említette, hogy mely forrásokról van szó, amelyek ha nem elérhetőek, akkor folyamodunk a tartalékhoz. Tehát a közvetlen kifizetések szintje nem csökkenne. De gyakorlatilag ön ugyanezt mondta. Lépjünk tovább. Schreier asszony kért szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A tegnapi vita nagyon érdekes volt, a szociális aspektusok megvilágítása nagyon hasznos volt. Köszönöm, hogy megszerveztük ezt a tegnapi meghallgatást. Az, amiről itt beszélünk, az pedig a tegnapiakhoz kapcsolódik. Említettük ugye a válságokra képzett tartalékot, és mindenek előtt a tej ágazatot kell szemügyre vennünk. Persze a válság másokat is érint, a sertés ágazatot, a baromfi ágazatot, a zöldségtermesztést. Minden, ág, minden ezen ágazatokban nagyon sok gazdát érint a válság Európa szerte. Tegnap beszéltünk arról, hogy a mezőgazdasági termelők milyen pénzeket vehetnek igénybe. Európa szerte nagyon nagy nyomás, óriási terhek nehezednek a gazdákra. Ott van az állatjólét, a nitrogén, aztán a vízkeret irányelvvel kapcsolatos elvárások, tehát számos jogszabály, amely nagyon komoly terheket jelent. Milyen kísérleti projekteket indítunk? A javaslatokkal elégedett vagyok, de azért azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy vajon a jó lépéseket tesszük-e. Kellőképpen segítünk-e a gazdáknak, hiszen a multinacionális vállalkozások azok, amelyek átveszik ezen tevékenységeket. Ez pedig nagyon fontos, ugyanis a gazdálkodás, főleg a fiatal gazdák ezt így látják, egyre több administratív terhet jelent, és ez nagyon megnehezíti a helyzetüket. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a javaslatokat is az előadótól. Ezeket így alapjában véve azt hiszem támogathatjuk. Úgy gondolom, hogy a tegnapi meghallgatás fényében kijelenthetjük, hogy a fő csapás irány mindenképpen a bürokrácia mentesítés lenne, a bürokratikus terhek visszaszortása ugyanis a gazdák lassan elérnek a lehetőségeik határához, ez nem csak az adminisztrációra, hanem a gazdákra nézve is óriási terheket jelent. Éppen ezért nagyon nehéz végrehajtani ezeket az elvárásokat. Azt szoktam mondani, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak is Európában joguk van ahhoz, hogy megértsék az európai mezőgazdasági politikát, agrárpolitikát. Ez pedig nem mindig valósul meg, és ez gyakran konfliktusokhoz vezet a válság tartaléka kapcsolatban szerintem is ügyelnünk kell arra, hogyha nem használjuk fel ezt a tartalékot, akkor át kell vinnünk ezt a következő évre, nehogy valaki elvegye tőlünk, hiszen ugye a válságokat nem lehet előre látni, nem lehet betervezni őket, egyszer csak itt vannak, úgyhogy ha beüt egy válság, akkor kezelnünk kell. Éppen ezért jó lenne, hogyha egy válságra képzett tartalékot fenntarthatnánk. Egyébként a problémákat megláttuk, ugye láthatjuk a jelentésben, ott van az orosz embargó például. A gazdák támogatása nagyon fontos, és amivel kapcsolatban szerettem volna még szólni, az a következő egyfelől az iskola tej és az iskolai gyümölcs program egyfelől, ez egy óriási lehetőség, a Ranz kollega az imént tájékoztatott arról, hogy szeretne hangsúlyozni, hangsúlyozunk kellene azt, hogy kísérleti projekteket kell támogatnunk. Hogyan tudjuk közvetíteni azt, hogy mi is a mezőgazdaság? Hát egyfelől ezt ugye az iskolákon keresztül az emberek gyomrán keresztül tehetjük meg, úgyhogy támogatjuk az egészséges táplálkozást már az iskolákban és a regionális mezőgazdaságot és az értékesítést is támogathatjuk, ezt ennél jobban nem is tehetjük. Ehhez van ott ugye részben az iskolai gyümölcs és tejprogram. Ennek a célja helyén való, de szeretném azért még azt megjegyezni, hogy ezeket is ezeknél is a bürokratikus terheket csökkentenünk kellene egy, az iskolában ugye az iskolákban azt szokták mondani, hogy vagy felhasználhatják az európai programot, ezt az iskolatáj programot, vagy pedig elmennek az áruházba és megveszik a tejet. Ez gyakran ö, olcsóbb, mint hogyha az európai iskolatáj programot választják, és egyébként a bevásárlás bürokrácia mentes is. Tehát támogatom a programot, örvendek ennek, mert jónak tartom, de azt hiszem, hogy az alkalmazása most rendkívül bürokratikus, úgyhogy meg kellene ragadnunk ezt a lehetőséget a 2016-os költségvetés eljárás kapcsán, és arra kérnünk a bizottságot, hogy felhasználó barátabbá tegyék. A múltkor azzal viccelődtem, hogy nem a papírokat kell az iskolákba eljuttatni, hanem az iskolai tejet kevesebb csomagolás, kevesebb papír, hanem inkább a termékeket kellene támogatnunk, hogy leépítsük a bürokratikus terheket. A bürokratikus terhek egyfajta falat képeznek, amelyek szinte körülveszik most az iskolákat, és ezeken az ember most nem is nagyon tud áthatolni. Azt is megemlítettem már, hogy egyre inkább szembesülünk azzal a problémával, hogy a kvóták emelkednek, ez pedig a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban komoly problémákat jelent, ugyanis a hiba kvóta, ha emelkedik, akkor azt, ez azt eredményezi, hogy még több, még több ellenőrzésre van szükség. El kellene gondolkodnunk azon, hogy a arányok miért növekednek. Véleményem szerint részben azért is, mert jelenleg túl magasak a bürokratikus terhek az általunk szeretett német közigazgatásban is már tájékoztatják a gazdákat arról, hogy igazából még nem tudjuk, hogy mindez hogyan értelmezendő, ugyanakkor a gazdának valahogyan mégiscsak értelmeznie kell az eljárásokat, a szabályokat. Aztán, ha két év múlva jön az ellenőrzés, akkor már kiderül, hogy mi volt a rossz, mi volt a hibás. Tehát arra hívnám fel a figyelmet, hogy a hibákat el kell kerülnünk, és ezért is csökkentenünk kellene a bürokratikus akadályokat. Úgyhogy a 2016-os költségvetési eljárásban hangsúlyoznunk kellene, hogy a figyelmünk középpontjába a bürokrácia visszaszorítása kerüljön, hogy a gazdák végre észre is vegyék azt, hogy a bürokratikus terheket csökkenteni kívánjuk. Köszönöm. Igen, az egyszerűsítésről hosszadalmasan beszéltünk tegnap, és úgy gondolom, hogy ami az ön által elmondottak egy része kapcsolódik ahhoz, amit tegnap hallgattunk. Ferren úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A bizottság által elfogadott válságkezelési mechanizmus, illetve a tartalékok nem megfelelő mértékűek, ahogyan jól mutatta a jelentéstevő beszámolója az orosz embargó kapcsán. Egyébként pedig nagyon fontos a válság alapot finanszírozni, azonban segítséget kell nyújtanunk megfelelő politikai körülmények között. Ez pedig azt jelenti, hogy a, tartalés, a tartalékok felhasználását, illetve a tartalékok mértékét gyorsan rögzíteni kell átlátható formában, hiszen fontos az, hogy e, a fennmaradó tartalékok a mezőgazdasági ágazatban kerüljenek elköltésre. A mezőgazdaságra szánt alapok mintegy 20%-kal csökkentek az elmúlt évtizedben, és nem elfogadható az, hogy ez a mérték tovább csökkenjen. Köszönöm. pani Samura. Köszönöm szépen, Szendra képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, szerettem volna említést tenni néhány prioritásról, amelyeket szerintem be kellene illesztenünk ebbe a véleménybe. Egyfelől kifejezetten támogatnunk kell a kis gazdaságokat, mert úgy vélem, hogy nagyon sok munkahelyet tartanak fenn, védik, gondoskodnak a vidékekről is, és ez egy olyan probléma, amely egyébként évről évre nagyon sok területet érint, például ott vannak az erdőtüzek. Galíciában, Spanyolországban is évről évre óriási károkat okoznak. A prioritások közé kellene illesztenünk azt is, hogy a helyi piacokat támogatnunk kellene, és figyelemfelkeltő kampányokra van szükség a helyi piacoknak a gazdasághoz való hozzájárulásáról. Továbbá egyért egyetértek azzal a kérdéssel, amelyet a méhészettel kapcsolatban felvetett az előadó. Szerintem ide kellene illesztenünk azt is, hogy az ázsiai méh, illetve a gémódosított termények, valamint a peszticidek milyen károkat okozhatnak. Pani poseł Hans Garcia, bardzo Erranz Garcia képviselő. Köszönöm szépen. Nos, az igazság az, hogy örömmel fogadom azt, hogy a tej ágazatot megemlítettük. A frakcióm most a tejágazatról készít egy jelentést, és éppen ezért rendkívül mértékben agaz bennünket az, hogy mi történhet a jövőben. A biztos azt mondta, hogy pozitívak a kilátások az ágazatra nézve, de azért azt is el kell ismerjük, hogy nagyon sok a bizonytalan tényező. Éppen ezért bármilyen fajta biztosítékot adhatunk a tejágazatnak, az nagyon jó lenne. Természetesen a méhészetet, a méhágazatot is támogatjuk, hiszen nagyon fontos az a munka, amelyet a kis szövetségeseink a méhek végeznek és az iskolai tej és gyümölcs program is rendkívül jó, hiszen a gyermekek, a fiatalok jelentik ugye a jövőt. Éppen ezért, mivel ők jelentik a jövőt, és Jár úr már említette azt, hogy mi a szándékom, egy kísérleti projektre volna szükségünk. A kísérleti projektek ugyanis általában nem jelennek meg a mezőgazdaság terén, noha én ezt szükségesnek tartom. Ha a gyermekek és a fiatalok jelentik a jövőt, akkor kellene egy olyan projekt, amely által információkat kapnának az agrár élelmiszeripari termékek minőségéről a különböző tagállamokban. De a tagállamokban általában vagy megkerülik ezen programokat, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyják például a hagyományos termékeket, vagy az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket. Az emberek ugye el tudják olvasni a címkéket, tudják, hogy mi van rajtuk, mit jelentenek, ezáltal hozzásegíthetjük a terményeket, termékeknek a különböző termékeknek a háztartásokba való bejutását is. Például, amikor ugye a fiatalok azt mondják a szüleiknek, hogy hagyják abba a dohányzást, ez is az információ kampányon keresztül valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy az ismeret, mint olyan, egy nagyon fontos eszköz, amelyet támogatnunk kell. Sokat beszélhetünk itt az bizottságban a különböző címkékről, az eredet megjelölésekről, a hagyományos termékekről, de mi vagyunk azok, akik ugye ismerjük ezeket. Ez rendben van, de erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az utcán is megjelenjenek, és a gyermekek, a fiatalok is haza vigyék ezen információkat. Tehát egy kísérleti projekt szükséges. A 28 tagállamban az oktatási rendszerek vagy ezt megkerülik jelenleg, vagy semmilyen fajta hivatkozást nem tesznek erre nagyon fontos eszközre, mert ez nagyon fontos az európai gazdaság és az európai fogyasztók egészsége szempontjából. Roda. E- Köszönöm, elnök úr. Ami a válságot illeti, hát eléggé nehéz, negatív feladatunk van ezzel kapcsolatban. Az én hazámban, Dániában általában az a szokás, hogy elég hamar elítélik a gazdákat, a mezőgazdaságot, és akik a mezőgazdaságról beszélnek, elég kritikusak. Azt mondják, hogy hát miért kell a gazdáknak válság támogatást adni? Nagyon sok más szektor van, amely válságot él meg. Azt hiszem, azt kell elmondanunk, hogy a válsággal kapcsolatos intézkedések az gyakorlati, azokkal gyakorlatilag a közvetlen kifizetésekből származnak, tehát már eleve a gazdák pénzéből jönnek. És igaziból, amikor a bizottság hogy a tagállamok megpróbálják a kezüket rátenni erre az alapra, akkor az egyfajta lopás. Ezt kellene kihangsúlyoznunk, de sajnos ez nem történik meg. Nagyon világosan el kell ezt mondanunk. Aztán pedig, ami a konkrét segítségnyújtást illeti a kis gazdálkodóknak, én nagyon jól ismerem azt, hogy milyen strukturális lehetőségek vannak a hozzáféréshez. Tudom, hogy milyen érveket szoktak felhozni, és a GUE frakció érveit is ismerem. Ettől függetlenül el kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdaság politikánk a versenyképes mezőgazdaságot kell, hogy támogassa legelsőként, mert ha Európában a mezőgazdaság nem versenyképes, akkor ennek igen komolyan meg fogjuk fizetni az árát a globalizált világban. Ugyanis a szabadkereskedelem itt egyre nagyobb teret nyer és szabadkereskedelmi megállapodásokat köt az Európai Unió is. Tehát a mezőgazdaság versenyképessége a legfontosabb prioritásunk kell, hogy legyen természetesen a meglévő struktúrákat figyelembe véve és tiszteletben tartva az egyes tagállamokban, és tiszteletben tartva a kis gazdálkodást is. Hát ami pedig a bürokráciát illeti, figyeljünk arra, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Tegnap tartottunk meghallgatást a kap egyszerűsítéséről, de azt hiszem ideje, hogy a saját házunk táján kezdjük a rendrakást. Minden alkalommal, amikor ezzel foglalkozunk, akkor belefogunk a munkába, van öt főcím, de a végén a jogszabály annyira aprólékos és annyira részletes, hogy az ég egy a világon senki, senki nem érti, hogy ez pontosan miről is szól. Ez a mi problémánk. És erre nekünk kell odafigyelni ebben a szakbizottságban, illetve a környezetvédelmi szakbizottságban. Tehát nagyon nagy a felelősségünk itt ebben a parlamentben az EU agrárpolitikájáért, és azért, hogy ennyire átláthatatlanok a szabályok, amennyire azok. Végül pedig járó megjegyzéseire hadd reagáljak, ő ugye az iskolatejet említette, és az iskolai gyümölcsöt. Sajnos, de nagy tisztelettel mondom Müller kollégának, aki az én frakciómból előadója volt a kiváló jelentésnek, én eléggé szkeptikus vagyok. A hazámban azt mondják az emberek, hogy hát tessék, nézzék meg, mennyire abszurd az európai közösség. Lehet, hogy valahol jó szándék van, ezek a kezdeményezések jó szándékúak, de ne felejtsük el, hogy miről is szól mindez, mondják. És én nem szívesen hallom azt, hogy ez itt a fiatalok táplálása, a fiatalok egészségének támogatása, és így tovább, és közben a programot kiterjesztik egyre több termékre, például a kakaóra, amelyben cukor is van, és az egyáltalán nem egészséges a cukorfogyasztás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Rutuma kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden fogalmazni. Azt hiszem nagyon fontos, amit az előttem szólók elmondtak. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy az európai pénzeket arra használjuk fel, hogy befektessünk a mezőgazdaságba, hogy a mezőgazdaság valóban versenyképes legyen a világpiacokon. Európai pénzekre van szükség, fektessünk be a vállalkozásokba és az innovációba, hogy a versenyképességünket meg tudjuk őrizni a jövőben. A lehető legkevésbé függjünk a függjünk Brüsszeltől, próbáljuk meg a gazdákat segíteni abban, hogy ők jussanak el a piacokra, és ne függjenek a brüsszeli bürokráciától, sem pedig a brüsszeli támogatásoktól. És a második megjegyzésem a tejiparról azt hiszem elég sokat beszéltünk ma délelőtt, de azt is ki lehet hangsúlyozni, hogy rengeteg más ágazatot érint az orosz bolykott és ezek is nehézségekkel néznek szembe. Tehát nagyon nehéz elmenni ezután például a sertéstenyésztőkhöz, vagy a baromfi tenyésztőkhöz, és azt mondani nekik, hogy hát a tejgazdák, a teljes gazdák több támogatást kapnak. De hát őket a, a prémium is érinti a teljes gazdákat, még egyéb támogatásokat is kapnak és azt hiszem, hogy nem felejthetjük el tehát azt, hogy nem csak a teipart érinti a nehéz helyzet. E, nim zapowiem kolejnego posła, chcę przywitać gości. Köszönöm, és mielőtt megadom a szót a következő képviselőnek, szeretném Hauswinke urat köszönteni Németország. Hauswinke úr németországi vendégeit köszönteni a szakbizottságban. És meg is adom neki a szót. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai gerai, kad pranešėjai. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az előadó ilyen világosan felvázolta a tejágazatot érintő problémákat, az orosz embarkót és így tovább. Én is a következő pontokat szeretném kiemelni. A támogatást az gyakorlatilag afelé irányítják, hogy arra kellene irányítani, hogy az európai gazdaságok túléljenek, működő, működésben maradjanak. Amennyiben ezt nem tudjuk elérni, akkor meg fognak szűnni bizonyos gazdaságok, persze a helyzet más és más az egyes különböző tagállamokban, és erről sem szabad megfeledkezni. A válság alappal kapcsolatban pedig a következőt mondanám. 2014-ben helyes döntéseket hoztak meg, amikor a támogatást a közvetlen kifizetésekből állították össze, és én támogatom ezt az EU-s álláspontot az orosz állásponttal szemben is. Talán lehetne még szigorúbb is egyébként. Vannak itt az orosz embargóval kapcsolatos problémák, ezekkel például úgy kellene foglalkozni, hogy a közvetlen kifizetések összegét használjuk fel, tehát a gazdákat nem hagyjuk magukra. Aztán az iskolai tejprogram. Az iskolák egyharmada nem is él ezzel a lehetőséggel, hogyha valamennyi iskola élne ezzel a lehetőséggel, akkor nem is lenne elég a finanszírozás, ami a programra rendelkezésre áll. És a sertéspest is kérdése a balti tagállamokban. Én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen támogatást tudunk majd felhasználni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Roberto kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Két eh, rövid észrevételem volna. Egyfelől az Erránc kollega által előterjesztett javaslat szerintem rendkívül fontos több okból kifolyólag egyfelől azért, mert eh, manapság divat az, hogy eh, az ember fast foodot egyen, vagy gyorsan táplálkozzon, és egyébként ez olcsóbb is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy arra tanítsuk a gyermekeinket, hogy mezőgazdasági terményeket fogyasszanak és egyébként eh, nincs ellentmondás ezen projekt, valamint a eh, az iskolai tej és eh, gyümölcsprogram között, amelyet jóvá hagyunk, ez ugyanis kiegészíti azt. Éppen ezért olyan projektről van szó, amelyet támogatnunk kell itt a bizottságban. És még valami, ami a tejágazathoz kapcsolódik hangsúlyoztuk, hogy a tej ágazat kellő támogatást kap, de kénytelen vagyok megint hangsúlyozni a legkülső régiók és a hegyvidéki régiók helyzetét. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság ezeket a tej kvót által rendkívül mértékben sújtott térségeknek minősítette, és a tej ágazatban az árak rendkívüli mértékben csökkennek, éppen ezért nagyon fontos egy alapot képeznünk, amely valamilyen módon védelmet nyújt, biztonságot ad a gazdáknak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szuper levi, ami azon országokból származik, amelyek túlépték a tavalyi kvótát, ez felhasználható legyen az általános költségvetésben ezt fel kell, hogy használjuk ahhoz, hogy egy alapot képezünk, amelyet a stabilitást biztosítunk a gazdáknak, hogy ne azt tapasztaljuk, hogy a termelőknek fizetett árak újból és újból csökkennek. Köszönöm szépen. Sebastian úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel hallottam azt, amit elmondtak a kapcsolatban, hogy például az orosz embargóval kapcsolatos mechanizmusaink nem működtek, hogy láthattuk azt, hogy különböző termények mint a gránátalmak kikerültek ebből a mechanizmusból, nem kaptak támogatást. Szeretném hangsúlyozni a gyümölcs és zöldség ágazat helyzetét. Ugye Mellu úr jelentése is ezzel kapcsolatos, erről fogunk szavazni ma délután. Európában nem elegendő, nem kielégítő a zöldség és gyümölcs termesztés. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok munkahely szűnik meg, és nagyon sok hektárt ugaroltatnak, főleg Dél-Európában, ahol pontosan ilyen gyümölcsöket vagy zöldségeket lehetne termeszteni. Tehát a közvetlen támogatások nem működnek ugyanis a külvilágtól egyre nagyobb függésbe kerülünk, a külső piacoktól, és egyre csökken a gyümölcs és zöldségfogyasztás, bizonyos helyeken akár luxus termékként is kezelik már ezeket, és nagyon sok család nem fér hozzá ezen terményekhez. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk, az iskolai programokat, ezeket valóban alkalmazni kell, és itt a parlament részéről, valamint az intézmények részéről megfelelő támogatásban kell részesítsük ezt. Fontos, hogy az összes tagállam a kifizetéseket valóban az ágazatra fordítsa, ami a spanyol államban például nem történik meg, holott a fő zöldség és termesztők közé tartozik az ország. Köszönöm szépen. És most a bizottság képviselőjének, Hajszler igazgató úrnak, az, a mezőgazdasági főigazgatóság részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eh, megkaptam a lehetőséget eh, arra, hogy eh, nagy vonalakban a 2016-os költségvetési eljárást kommentálhatom. Természetesen Mindössze előzetes megjegyzéseket tudok tenni. Az előadó is hangsúlyozta már, hogy a költségvetési tervezet végleges változatát majd május 27-én kapjuk készhez. 2016 lesz az az év, amelyben a reformokat teljes mértékben átültetjük a gyakorlatba, költségvetési szempontból is. Ez azt jelenti, hogy első alkalommal a reforma kapcsolatos számos döntés most megvalósul. A kiadások tekintetében. 2015-ben a konvergencia a konvergenciát ez már érintette, viszont a két pillér közti átcsoportosításokra ez még nem vonatkozott. A tagállamok dönthettek, hogy melyik pillért részesítik előnyben, és a közvetlen támogatások felső határa is most tükröződik a költségvetésben. A reform végrehajtásának struktúrája a termeléstől függő önkéntes támogatások is most tükröződnek a költségvetésben, és Románia, Bulgária és Horvátország számára elkülönített támogatások is. Ami a piaci kiadásokat illeti, abból indulunk ki, hogy 2016-ra a, az igények csökkennek. Természetesen ez annak függvényében alakul majd, hogy a 2015-ös orosz válság milyen hatást váltott ki, de most kiegészítő kiadások nem kerülnek a költségvetésbe 2016-ra nézve, ami azt jelenti, hogy a források iránti igény a pénzügyi korrektúra szempontjából csak a válság alapra vonatkozik. Ezt ugye említette az előző pont kapcsán. Talán még a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatban szólnék néhány szót. Természetesen a nem alkalmazott forrásokat, amennyiben nem szükségesek egy válságkezeléshez, a következő évre visszakapják a gazdák néhány hónap hónappal ezelőtt több mint 800 millió eurót kaptak vissza a gazdák a fel nem használt válságtartalékból, és amennyiben nem szükségesek ezen források a jövő évben, teljes egészében visszakapják őket a gazdák. Ami pedig a vidékfejlesztési alapot illeti, a kötelezettségi előirányzatok összhangban vannak a többéves pénzügyi kerettel, ezeket a 2016-os többéves pénzügyi keret fényében hang, határozzuk meg, és ami a vidékfejlesztési alapot illeti, elég feszült a helyzet már egy ideje, hiszen tudják, hogy a kifizetési előirányzatokat nehéz a bizottságnak mind lefednie, és ez 2016-ban sem lesz másképp, a feszült helyzet folytatódik. Tudjuk, hogy 2016 a 13 és 17 közti időszak szempontjából ugye finanszíroznunk kell a kiadásokat a 2014-től 20-ig tartó időszakra nézve, és a költségvetési tervezetek kapcsolatos részleteket majd május 27-én kapják meg, amikor az előterjesztésre sor kerül, és akkor természetesen a különböző költségvetési sor kapcsán is tudunk további tájékoztatást adni. Már itt említettek különböző aspektusokat. Talán a pontosítás véget megjegyezném, hogy az iskolai tej és gyümölcs program kapcsán a különböző képviselők azt kérték, hogy bővítsék majd ezen forrásokat, de emlékeztetnék arra, hogy az alapjogi aktusban van egy felső határ. Ez azt jelenti, hogy a törvényhozó meghatározta azt, hogy ezen programra maximálisan mennyit lehet költenünk. Éppen ezért eh, természetesen nem lehet eltérnünk eh, ettől a jogszabálytól és még valamit mondanék a kísérleti projektekről, valamint az előkészítő fellépésekről, amelyeket több képviselő megemlített. Arra számítunk, hogy majd megkapjuk az önök javaslatát. Tudják, hogy ezeket a bizottság évente megvizsgálja, és megvizsgáljuk azt, hogy 2016-ban végrehajthatóak-e. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Hadd mondjak egy-két dolgot, mielőtt újra megadom a szót az előadónak. A közös agrárpolitikában több cél szerepel, például a gazdák jövedelmének garantálása. A gazdák jövedelme egyébként folyamatosan csökken a versenyképesség támogatása is szerepel benne. A versenyképességet néhányan említették. Szerepel itt a befektetés és az innováció is, különösképpen ugye a TTIP fel kapcsolatban. És aztán a környezetvédelmi célkitűzések is kapcsolódnak a kap intézkedéseihez, és ne feledkezzünk meg a tájékoztatás, oktatási funkcióról sem, legyen ez az iskolai tejprogram, vagy bármi más. Elég Tágak tehát a keretek, és sokat ennivaló. A tejipar most igen kényes terület, a kvótákat ugye eltörölték, de látom, hogy Nikolson úr kíván szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is mondta, nagyon sok nehézséggel néznek szemben a gazdák a jelen helyzetben. Hát azt hiszem, hogy a saját választó körzetemben sem gondoltam volna, hogy ennyire rosszá válhat a e, helyzet. A bárányhús ára például a mélységekbe zuhant, a tejipar nehézségekkel küzd, a szarvasmarha ágazat szintén, és mi pedig itt ülünk. Hát talán a legnehezebb e, helyzet, a legkeményebb tény az ugye az volt, hogy a közös agrárpolitika részaránya a költségvetésből folyamatosan csökkent, egyre kevesebb a támogatás. És valószínűleg ez nem is fog változni. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy a lehető legjobban megvédjük ezt a költségvetést. Tehát szeptemberben, majd ha a bizottsággal tárgyalunk, a mezőgazdaságot szeretném támogatni, megpróbálnám megvédeni a meglévő költségvetés, Tehát legalább védjük meg azokat az összegeket, amik megvannak a kapra. A korábbi tapasztalatokból okulhattunk, azt hiszem, láttuk már a múltban, hogy mi történt. Pénzeket kivettek a mezőgazdaságból azért, hogy mások kis kedvenc projektjeiket finanszírozhassák Európában és hadd mondhassam el, hogy a jelenlegi helyzetben ez a mezőgazdaság számára teljesen elfogadhatatlan. A 2008-9-es válság után a tejipari ágazat van nyereséget értek el, de ezt a nyereséget nem fektették be újra az ágazatba. Ezt a hibát nem követhetjük el még egyszer hiszen lehet látni, hogy mennyire ingadozik, ingadoznak az árak, mennyire változik a helyzet a tejiparban, úgyhogy ha nem a teipari ágazatban marad egy ilyen pénzösszeg, akkor maximum, ami megengedhető az, hogy általában az agrár borítékban marad az összeg. A tavalyi év végén már majdnem olyan helyzetben jutottunk, hogy még az árak ingadozására félretett vésztartalékot is felhasználták volna a humanitárius válságok enyhítésére. Itt van az orosz válság, az ukrán válság, és így tovább. Ezt értem, de a, ilyen pénzeket nem lehet eltenni máshová. Mindemellett a kritika ugye jogos, Tegnap beszéltünk a kap egyszerűsítéséről, és arról, hogy mennyire bonyolultak ezek a folyamatok. És nyilván lehet még hatékonyabban végrehajtani, lehet csökkenteni az ellenőrzéseket, amelyeket a nemzeti hatóságok végeznek. A pénzeket is jobban lehetne, cél, célzottabban lehetne felhasználni. Mert tulajdonképpen most oda jutottunk, hogy az emberek nagyon helyesen jogosan teszik fel a kérdést, hogy az agrárágazat tényleg letesz valamit az asztalra a pénz fejében? Hát igen, szerintem igen. A Juncker terv, a munkahelyek és növekedés, hát csak 2010-ben 118 milliárd euró értékű volt az agrárágazat, rengeteg munkahelyet is teremt, tehát azért nagyon sok potenciál van itt, ne akasszuk meg ezeket a jövőbeni növekedési lehetőségeket. Építsünk arra, ami megvan. Ezért én egyetértek az előadóval abban, hogy a mezőgazdasági költségvetésnek a jelenlegi szintjén meg kell maradnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Látom, hogy nagyon sok mindenen elgondolkodhat majd az előadó. Igen, sok megjegyzést, kérdést és véleményt kapott, úgyhogy most meg is adom neki a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Hát amit elmondtak, az egyébként nem mond ellent az eredeti javaslatomnak, és nagyon örülök, hogy ez így van. Hát nyilván a 2016-os költségvetésben a bürokráciát nem tudjuk megoldani, de hát legalább véglegesíthetjük ezt az üzenetet, és az érdekes is lehet e, számomra, hogy nagyon sok program esetében kiderül, vagy derüljön ki egy tanulmányból, hogy ha megérkezik a kedvezményezettekhez egy euró, akkor az mibe került, és talán meglepő lesz ennek a költsége, hogy mennyibe kerül az, hogy egy euró eljusson a programok kedvezményezettjéhez. És hát az egyszerűsítés helyett időnként bonyolítunk, bonyolódik a helyzet, és ebből fakad ez a súlyos költség. És ez időnként a programok végrehajtására kihat, nem bonyolódnak a programok le, azért, mert azt látják az érintettek, hogy hát nem éri meg inkább őket, a, inkább arra ösztönzi a helyzet, hogy ne használják fel ezeket a programokat, ne éljenek ezekkel a lehetőségekkel. És említhetem a gyümölcsöket, zöldségeket, egy valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban, emlékszem, hogy tavaly volt 25 millió eurós támogatás az orosz embargó miatt, és nagyon keveset használtak fel ebből a végrehajtást, illetve ennek az okait kellene megvizsgálni, mert néha az, hogy nem hajtják végre ezeket a programokat, az amiatt van, mert annyira nehéz hozzáférni a lehetőségekhez. És hát majd meglátjuk, hogy ez a kérdés visszajön-e újra felmerül-e majd a kiigazító javaslatban, amelyet az évvégén kapunk meg. A parlament egyébként nem volt elégedett, amikor a több éves pénzügyi kereteket elfogadták, tehát nem voltunk elégedettek azzal, hogy ezt a válságtartalékot a gazdák pénzéből képezzék. Hát egy kicsit furcsa, őszintén, hogy a válságtartalékot mondjuk a mezőgazdálkodók finanszírozzák a saját támogatásaikból, de hát ugye ez volt a javaslat a, tartalék, a válságtartalék finanszírozására. A kísérleti projekteket be kell nyújtani, és ezekről értékelés készül, a bizottság értékeli ezeket, úgyhogy most még nem fogok szólni azokról a projektekről, amelyeket, amelyekről hallottam, de egyébként sok jó javaslatot hallottam már, és ezek az oktatást érintik. Én a vidékfejlesztést nagyon komolyan támogatom, mert ez segíti a kohézió megteremtését, a szolidaritás, a belső szolidaritás nagyon fontos, de egyébként a mezőgazdasági szektor sok munkahelyet teremt, és a mezőgazdaság kapcsolódhatna a más programokhoz is. Még a Horizont 2020-at is el tudom képzelni, a kutatás és így tovább. Tehát sok mindenhez kapcsolódhatunk az új közös stratégiai kereteken belül, amelyek az alapok felhasználására vonatkoznak. Tehát a kiegészítést, a komplementaritást meg lehet találni. Ami engem illet, én rengeteg sok jó érvet hallottam, amelyeket feljegyeztem, és feljegyeztem az önök szándékait és véleményét is, amelyet meg fogok osztani a többi kollégával. Köszönöm szépen, és Delanon kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, én szeretném először is megköszönni valamennyi kollégának, aki elmondta a véleményét a jelentéssel kapcsolatban, és úgy látom, hogy igen, komoly, határozott szándéka van sok kollégának arra vonatkozóan, hogy a bürokráciával szemben felvegye a küzdelmet, és az egyszerűsítésért harcoljon. Ezzel egyetértek. A második dolog, ez a hírhet híres válságtartalék, amelyről nagyon sokan beszéltek, hát nagyon fontos, hogy a gazdák pénze az a gazdákhoz jusson el. De hát nyilván ezelőtt ugye tudni kell, hogy a, használják fel a mázsokat az összes mozgá, mozgásteret mielőtt máshonnan elvesznek. Aztán a mezőgazdaság versenyképességét is sokan említették, ez nem zárja ki a támogatást az érzékeny helyzetekben lévő ágazatok, vagy pedig a hegyvidéki területek, periférikus területek támogatását. Az nagyon fontos, hogy a vidéki a vidék támogatás megmaradjon, ezek a gazdálkodások túléljenek. Franciaországban is ezt kell megőrizni és támogatni. Úgyhogy én egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy ma nem hagyhatjuk, hogy megszűnjenek a gazdaságok a vidéki területeken. És hát az is Igaz, hogy volt, volt még egy-két kevésbé jelentős felvetés, a helyi piacokról is hallottam megjegyzést, de hát tulajdonképpen ez a helyi hatóságokra vonatkozik, a nemzeti nemzetállamokra, hogy erre odafigyeljenek, tehát hogy megvalósulhassanak ezek a helyi piacok. Aztán az ára, árak ingadozása, mindannyian nagyon odafigyelünk erre, és igen, a tejpiacon ez gyakorlatilag napi valóság, de az összes ágazatot érinti, hogy erre mások is felhívták a figyelmet. Tulajdonképpen meg kell, hogy találjuk az eszközöket, amelyeknek a segítségével tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Nem egyszerű, valahogyan biztonságot kellene nyújtani a gazdáknak Zárásként Nikolson úrnak válaszolnék, aki azt mondta, hogy ne használjuk fel a gazdák pénzét a válság alapra, és hogy hagyjuk meg így az agrárköltségvetést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És a módosítók benyújtásának határideje 22-e lesz. Köszönjük szépen vendégünknek, vendég előadónknak, és megköszönöm a kollégáknak is a kérdéseket és megjegyzéseket. Most a következő napi rendi pontra térünk rá. Ochrona finansowych. A következő napi rendi pontunk a 2016. évi költségvetés, és a háromoldalú, vagyis bocsánat, a hetes napi rendi pont az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a közös agrárpolitika teljesítmény alapú ellenőrzése felé. Gizeke úr a vélemény előadója, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban az illetékes kolléga Petri Szárvamá, aki nálunk is járt. Az Európai Unió pénzügyi érdekeiről van szó tehát, és az Agrárbizottság úgy döntött, hogy nagyon fontos a közös agrárpolitika helyzete és felelőssége, tehát hogy jelentést készít, az idők során egyre bonyolultabb lett a kap, egyre bonyolultak a feltételek, egyre több és több szabály született, amely egyre jobban bonyolította az egész helyzetet, és a gazdák költségeit egyre e, növelte, és persze az ellenőrzések is szaporodtak. A jelentés a kulcs e, elemekre összpontosít azért, hogy e, az ellenőrzések jobban kapcsolódjanak a támogatásokhoz, amelyeket folyósítanak. Az lesz a legjobb, hogy ha rögtön megadom Kiszeke úrnak, az előadónknak a szót, hogy bemutassa ezt a jelentést, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, itt vagyok. A tegnapi meghallgatásból megint csak láthatjuk azt, hogy a közös agrárpolitika komplexitása az elmúlt években jelentősen fokozódott, anélkül, hogy a bürokratikus terhek csökkentek volna a gazdálkodók több időt töltenek azzal, hogy különböző kérelmeket töltenek ki, ahelyett, hogy az állat jóléttel vagy a gazdálkodással foglalkoznak, ez egyre inkább terjed. 4 milliárd euróra becsülik a terheket, ez valószínűleg növekvő tendenciát mutat, főleg a greening bevezetésével kapcsolatban. A jelenlegi rendszer elérte a határait, ez egyértelmű, úgyhogy cselekednünk kell. Ennek fényében örvendek, és említette ezt elnök úr, annak a kezdeményezésnek, amelyet Petri Szavama előterjesztett, Hogan biztos javaslata és a közös agrárpolitika egyszerűsítésére irányul a kifizető ügynökségek, a gazdálkodók és az európai adófizetők érdekeit is szolgálja majd ez a rendszer. Az ellenőrzési rendszer komplexitása a támogatási feltételek bonyolultságával magyarázható. A bürokratikus terheket a tagállamok, a gazdálkodók és az intézmények szempontjából csökkentenünk kell, és éppen ezért a közös agrárpolitika feltételeit javítanunk kell. A gazdálkodók, a mezőgazdasági termelők, számára óriási teher mindez, éppen ezért gyakran hibákat követnek el, amelyek szükségtelenek és elkerülhetőek lennének. A kifizető ügynökségek azok, amelyek az ellenőrzéseket végrehajtják, éppen ezért lehetőségünk nyílik arra, hogy a hiba arányokat, a hibapótákat és az ellenőrzési kereteket, az ellenőrzési terheket csökkentsük. Eh, alsó száz országban arról, amiatt panaszkodnak a mezőgazdasági termelők, hogy különböző ellenőrzéseknek vannak kitéve különböző időpontokban, ugyanakkor eh, emiatt eh, a termelés gyakran félbe kell szakítaniuk. Éppen ezért egy integrált megközelítésre van szükségünk az ellenőrzéseknél. Minden ellenőrzési kötelezettséget egy gazdaságon belül egy és ugyanazon időpontban kellene végrehajtani. Továbbá támogatom azt is, hogy egy egyszeri éves ellenőrzést, a Single Audit Scheme-et eh, hajtsunk eh, végre, így eh, nem kell külön a bizottságnak és a számvevőszéknek ellenőriznie. Nagyon sok hibát eleve el lehetne kerülni, hogyha az elektronikus közigazgatás és a szoftver jobban felhasznált, így komoly lehetőségeket tudunk kiaknázni. Ugyanakkor a tegnapi meghallgatás kapcsán ugye a lengyel szakértő említette, hogy eredetileg 100 eurót jelentett, 100 euróba kerültek a, került a kérelmezés, ugyanakkor 38 euróra csökkent később a teher. Tehát fel kell ismerjük az európai többlet értéket, a szinergia hatásokat. Az nem lehet, hogy az új technológiák bevetése miatt még bürokratikusabbak és még költségesebbek lesznek az eljárások. Ez lenne a bevezető, most pedig érdeklődve várom a vitában az önök észrevételeit, megjegyzéseit. Köszönöm. Dziękuję. Jako pierwszy pan poseł De Castro. Köszönöm szépen, De Castro úr. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám nevében szólok. A szocialisták Szanyi Tibor bízták meg, és mivel hivatalos delegáció tagja nem tud ma részt venni itt a vitán, de rendelkezésére áll a kollégáknak az elkövetkezendő napokban, hogy együtt kérelmezhessék azokat a javaslatokat, amelyeket benyújtanak a kollégák. A kérdés jelentősége miatt azonban Szanyi úr szeretett, szerette volna egy-két kérdésre fölhívni a figyelmet, amelyet én most elmondok helyette. A bürokratikus teherről beszél, illetve arról, hogy a csalások nem növekedhetnek, ezért integrált megközelítése van szükség, hogy a legstabilabb, legbiztonságosabb legyen a rendszer. A kap ellenőrzése úgy kellene, hogy történjen, hogy a kompetenciákat megfelelően szétválasztják. A ellenőrző testületek, kifizető ügynökségek, nemzeti hatóságok, szemvevőszék és a bizottság között. Ez hatalmas, egyébként hatalmas adminisztratív terhet jelent. Gyakorlatilag az elszámolás fontos lépés. A vidéki területekbe való befektetés rugalmas kellene, hogy legyen, és az ellenőrzés ezekben, a, ezekben az esetekben is, hiszen ö, gyakran előfordul, és a bírságokat emiatt szabják ki, hogy lehetetlen a szabályokat ö, betartani. Az is előfordul, hogy a kifizetéseket teljesen blokkolják, ö, azért, mert mondjuk a, a jogosult terület csak egy részével kapcsolatban van egy-két kifogás vagy kockázat, mégis a teljes összegű kifizetést felfüggesztik. Tehát a támogatások alapján kell az ellenőrzéseket végrehajtani, ez legyen az alapelv. Előad, árnyék előadónk véleménye az, hogy a jelentésnek konkrét célkitűzésekre kellene összpontosítani, amelyek valóban elérhetők. Köszönöm, elnök úr. Bardzo dziękuję, pan poseł Hausling. Hausling úr. Ja, ich danke dem Köszönöm az előadónak a gondolatait, de azért volna valami, amire szeretnék eh, visszatérni azt, eh, hogy a mezőgazdasági termelők a legtöbb időt az íróasztal mögött töltik, és papírokat töltögetnek ki, hát eh, tisztelt kollega, azért szeretném megnézni azt a gazdát, amelyik több időt tölt az íróasztalnál, mint kint a földön. Hát ez egy mítosz jó lenne, ha megnézni, hogy mi folyik a gyakorlatban. A terület alapú támogatás esetében, hogyha a termelő nem tudja kitölteni a kérelmet, hát akkor lehet, hogy ez tényleg túl nehéz számára, de azért meg kell néznünk, hogy mi a helyzet, és fontos, hogy hitelesek maradjunk a külvilág felé. A európai kasszákból, hogyha egy adott szakmára fordítjuk a legtöbb összeget, akkor azt hiszem jogunk van ellenőrizni azt, hogy hova mennek a pénzek. Nem lenne szabad túl reagálnunk ezt az egészet, és azt állítanunk, hogy mindez túl sok terhet jelent, úgyhogy a legjobb az lenne, hogyha a gazdák közvetlenül megküldenék a számlaszámokat Brüsszelbe, és ennyi. Azért azt hiszem, hogy bizonyos mértékben szükségünk van az ellenőrzésekre és a kifizetéseknél. Teljes mértékben támogatom egyébként azt az elképzelését, hogy kapcsoljuk össze, integráljuk az ellenőrzéseket, hogy nem kell, ne kell állandóan ellenőrzéseket végrehajtani, ez mindenképpen arányos és észszerű lenne. Jó lenne, hogyha e tekintetben a hatóságok is együttműködnének. Tegnap a meghallgatásnál már elmondtam, az egyszerűsítés kapcsán, ezt ő most nem állította, de azért nem szabad azt állítanunk, hogy az agrárkörnyezet védelmi intézkedések lennének a bürokráciának a fő előidézői. Vannak egyéb tényezők, amelyek legalább ennyi terhet eredményeznek, de nem szabad a bürokrácia, a bürokratikus terheket főleg ezen intézkedésekre visszavezetni. A koordinátorok egyeztettek a számvevő székkel, azt hiszem, hogy fontos lenne a számvevőszékkel úgy beszélnünk, hogy tényleg felhasználjuk a szakértelmünket, nem szabad túlreagálnunk, hiszen sok minden, ami a nyilvánosság elé kerül, például a jogosulatlan kifizetések, ezek gyakran apróságok, és a realitás szempontjából nem a legrelevánsabb. Úgy gondolom, hogy az első pillért az első pillér helyett a második pillért kellene okolnunk, főleg a bürokráciáért. Például a LEADER programmal kapcsolatos intézkedések rendkívül bonyolultak, úgyhogy ott kellene az egyszerűsítésre törekednünk az első pillérnél. Azt hiszem, hogy annyira nem jelentős a probléma, hanem inkább a második pillére kapcsolatos intézkedéseknél kell egyszerűsítenünk. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Végre megszületett az az akarat, ami szerint egyszerűsíteni kellene a kapot, és a korlátozottságot csökkenteni a mezőgazdászok számára hiszen nagyon sok olyan intézkedés van, amelyet elég nehéz tiszteletben tartani nem mindig sikerül ezeknek eleget tenni, és a mezőgazdászok az Európai Uniót szolgálják. Összességében azt látjuk, hogy az ellenőrök nagyon sokszor megállítják a mezőgazdászokat a munkájukban. Mint egy 4 milliárd euróról beszélünk, amelyet az adminisztratív terhekre pocsékolunk, és ezt botrányosnak tartom. Köszönöm. Dziękuję. Pani prezydent Magines. Magines asszony következik. Köszönöm szépen. A jelentés nagy részét támogatni tudjuk. A hármas pont az nagyon fontos, és annak a bekezdésnek a második része, ahol szerepel az, hogy az alap jogszabályt kell módosítani. Hogan biztos úr elmondta, hogy sajnos nincs abban a helyzetben, hogy ezt megtegye a bizottság, de egyébként ez az egyik olyan terület, ahol a gazdák a legtöbb panaszt teszik. Nagyon kemény, szigorú bírságokat kapnak ugyanis. Tehát például, hogyha egy gazda benyújtja a kérelmét, és utána ellenőrzést kap, ahonnan, amiből kiderül, hogy a földterület több mint 20%-a nem volt jogosult, akkor a teljes kifizetést elvonják tőlük. Szerintem meg kellene próbálnunk elérni, hogy valamikor ezt az alapjogszabályt módosítsák, mert a bírságok túl szigorúak. Aztán a hatos pont is nagyon érdekes az egyes tagállamokban a különböző hibaarányokról, de hát el kell, hogy mondani, el kell, hogy mondjam, hogy támogatást kell nyújtani olyan gazdáknak, akik nehézségekkel néznek szemben, azért, hogy be tudják tartani a szabályokat. Hát azért a vidéken nem mindig érhető el az internet, és az idős gazdák sem mindig férnek hozzá ezekhez az elektronikus lehetőségekhez, tehát hiába használnak a Ilyen használ az adminisztráció elektronikus szoftvereket és weboldalakat biztosít a gazdáknak, azért vannak, akiknek segítségre van szüksége ezek használatához. Köszönöm. És a következő hozzászóló következik. Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam. A szólásra hát úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy miről szólunk. Mindig az egyszerűsítés merül el fel. Az utóbbi 24 órában egyfajtában ezt halljuk. Az egyszerűsítés, egyszerűsítés folyik már a csapból is, és nagyon sokakat ez frusztrál, de hát néha ez engem zavar, hiszen minket demokratikusan választottak meg, és szeretnénk is elérni, hogy a munkánknak kézzelfogható változások legyenek az eredményei, a gazdákat pedig támogassuk úgy, hogy csökkenjen a az ellenőrzések száma, és ahol nem történik szabálysértés, ott ne legyen ellenőrzés, ezt valósítsák meg a tagállami szinten is, és nagyon világos útmutatásokat kapjanak a kormányok arra vonatkozóan, hogy a kifizetési rendszerek bonyolultságát csökkentsék, különösképpen a vidékfejlesztésben, mert így egyre jav, nő a e, hibaráta, és Meginész asszony egyébként nagyon jó példát emel, hozott arra, hogy micsoda büntetéseket kapnak ezek a gazdák. Sokszor van, hogy a kifizetés 100%-át megvonják tőlük. De ha valaki nem tudja betartani, nem tud megfelelni az összes szabálynak, nem biztos, hogy szándékosan teszi. Pontosan tudnia kell először is, hogy mikor tartja ő be az összes elvárást, erről tájékoztatást kell, hogy kapjon. Én például az írköztársaságból származom, és ott hatalmas a kavarodás, nagyon sok gazda nem tudja, hogy mit várnak el tőle. Hát az egész helyzet olyan, mintha véletlenszerűen állítanának fel sebességkorlátozást, és az ember halad a járművével, és nem tudja sosem, hogy most megszegette valamit vagy sem. Köszönöm, elnök úr. Dziękuję, pan poseł Dochman. Köszönöm, Dochman kolléga. E, <clears throat> e, Köszönöm, elnök úr. A szabályok, amelyek a kapra vonatkoznak, egyre bonyolultabbá váltak, és a bürokrácia nem csökkent. Ennek a jövőben csökkennie kell. A vizsgálatok amelyek az EU agrár költségvetését vizsgálják. Ez kb. 40 millió tranzakciót fed le, és 40 milliárd euró elköltetlen a tagállami szinten, tehát ezek az ellenőrzések egyre növekedtek a kizöldítés bevezetésével. Az újabb és újabb követelmények azt jelentik, hogy a gazdák terhei is nőttek az új közös agrárpolitikának kevésbé bürokratikusnak kell lennie. Szükség van az egyszerűsítésre. Használjuk fel azokat a lépéseket, amelyek már megvannak, ezt, ez üdvözlendő. Az adatok megbízhatóbbak kell, hogy legyenek a tagállami szinten, azért, hogy a vizsgálatokat ne kelljen újra és újra megismételni. És a szabályok teljesítésével függjön össze az ellenőrzések száma. Csökkentsük azt az időt, amit a gazdák a nyomtatványok kitöltögetésére fordítanak. Nagyon sok gazdának tanácsadókra van szüksége, hogy egyáltalán ki tudják tölteni ezeket a dokumentumokat. Ha csökkenne a bürokratikus teher, akkor a gazdák több időt tudnának tölteni a kint a földeken, és az adófizetők pénzét is jobban fel lehetne használni. Egyelőre csak a bankok és a hitelintézetek gazdagodnak a helyzeten, és nem mások tehát kockázatalapú ellenőrzés legyen, fogyasztói megközelítést alkalmazunk a feltételek meghatározásánál. Fontos, hogy a termelők, a gazdák ne legyenek kitéve aránytalanul nagy számú ellenőrzésnek. Nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy útmutatást biztosítsunk a gazdáknak. Hát legyen ez még inkább így, és ne büntessük a gazdákat az apróbb hibákért. Az, ellenőrz, az összes ellenőrzést, amely egy gazdálkodást érint, egy gazdaságot érint, egy időben végezzék. Így is csökkenne a teher. Ne hagyjuk, hogy a pénz a konzumtársunk zsebébe vándoroljon, a, hagyjunk a gazdáknak több időt, hogy a munkájukat végezzék, és ne a bürokráciával küzdjenek. Itt az ideje tehát, hogy valóban a lényegre összpontosítsunk, és ne pazaroljuk senkinek az idejét feleslegesen. Köszönöm szépen. Zöld Zöldeként nem hiszem, hogy a szabadpiaci erőkre kellene bízni a mezőgazdaságot, hiszen ez a családi vállalkozásokat tönkretenni, és inkább a nagyobb vállalkozásoknak kedvezne. A kap a családi vállalkozások modelljét segíti, ez pedig a vidéki, vidéki területeket mozdítja előre. Ennek környezetvédelmi és szociális pozitívumai is vannak, ezen kívül nagyon fontos, hogy megőrizzük a bizalmat, ez pedig oda vezet, hogy mindenképpen auditálni kell a kiadásainkat, különösen a KAP területén, amely az Európai Uniós költségvetés 43%-át teszi ki. Nagyon fontos tehát, hogy a vidéki közösségek igényeinek eleget tegyünk, ehhez hatékony ellenőrzésekre van szükség, azonban a rendeletek céljait nem szabad feláldozni. A szabványok, szabályok nyomon követése nagyon fontos, ez önmagában nem számít szankciónak. Azért kell ezeket az ellenőrzéseket felülvizsgálni, mert jelentős költségekkel járnak. Egyetértek Fenegen képviselő úrral, átláthatóságra és következetességre van szükségük a gazdálkodóknak, illetve fontos, hogy a gazdálkodók is tudják, hogy milyen rendszerben történik az ellenőrzés. Nagyon fontosnak tört, tartom az, hogy az aktív gazdálkodók számára tehát egyértelmű legyen a helyzet, és nem szabad segíteni azoknak, akik spekulatív célokra használják föl a földeket. Az aktív gazdálkodókat kell segíteni ehelyett. Tehát támogatjuk azt a javaslatot, hogy egy egységes, egy egyszeri audit lánc alakuljon ki, és megfelelő kontrollrendszer, ezt megfelelően kell bevezetni, hiszen ezt várják tőlünk az állampolgárok, azt várják, hogy a szociális és környezetvédelmi prioritásokat érvényesítsük a mezőgazdaság területén. Jobb kommunikációra van szükség a kizöldítési programban, és ahogyan Mártin is elmondta, a kölcsönös keresztmegfelelést megfelelő szabályokra, szabályokkal kell fölváltani, erre vonatkozó intézkedésekre, és ezt támogatjuk értjük azt, hogy a gazdálkodók frusztráltak, hiszen többször ellenőrzésen esnek át, azonban egy óriási beruházásról van szó, közpénzek folyósításáról, és ezért fontos az ellenőrzés, fontos azonban a megfelelő tájékoztatás, a gazdálkodókat tájékoztatni kell, hogy egyértelműen lássák, milyen rendszerben történik az ellenőrzés, és ne kerüljön sor bírságokra. Köszönöm. Dantán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kerek, nem értettem. Két dolgot szeretnék külön választani. Először is ott van az ellenőrzések valósága, annak a, a valóságban való meg, megtörténése. Nagyon fontos, hogy ezeket egyszerűsítsük és humánussá tegyük. Itt vannak a példák, az ellenőrök, bárki is küldje ki őket, illetve nagyon fontos, hogy az ellenőrző személyek megfelelően, maga, megfelelő magatartásról tegyenek tanúbizonyságot, különben elfogadhatatlan helyzet alakul ki. Aztán ott van az egyszerűsítések kérdése. Itt azonban némi nehézségbe ütközünk, nem szabad megfeledkezni arról, hogy mi itt az Európai Parlamentben mintegy 8000 8 ezer módosítót nyújtottunk be, és a négy szöveget megvizsgáltuk. Ekközül a 8000 módosító közül igazából nincs olyan, amely nagy mértékben egyszerűsíteni a jelenlegi szöveget. Tehát mielőtt követ dobunk másokra, lehet, hogy először a saját mea kulpánkra kellene összpontosítani, és kicsit realistában közelíteni meg ezt a témát. Ezen kívül Problémát okoz az is, hogy a megszavazott szövegben a megvalósítás területén vannak olyan bekezdések, amelyek nem egyértelműek. Kiről van szó, ki a felelős, a regionális hatóságok, a bizottság szolgáltai, az állam, vagy pedig a különböző főigazgatóságok közötti licit. Vannak olyan főigazgatóságok, amelyeknek nincs saját költségvetésük, aztán mégis a mezőgazdasági költségvetésben nyúlkálnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a megszavazott szöveg és a terepen történő megvalósítás összhangban legyen egymással. Ezeket a kérdéseket kellene tisztázni, és oda kell figyelni arra, hogy mi történik a mi szavazatunk, illetve a terepen történő megvalósítás tekintetében. A kettő hogyan viszonyul egymáshoz. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban megvannak a reformok, elfogadtuk ezeket a reformokat, és ezért felelősséggel tartozunk itt a parlamentben, illetve a bizottságban. Ami pedig a, az administratív terheket illeti, három mínusz van a nevünk mellett. A vita végén végül is nem erre összpontosítottunk, hanem valami teljesen másra, azonban ez a vélemény rendkívül fontos. Örülök tehát, hogy most erről szó esik, hiszen a bürokráciát csökkentenünk kell. Egy ördögi körbe keveredtünk. A kollégák ugye azt mondták, hogy kevesebb vizsgáltat ellenőrzést szeretnének, azonban a, az ellenőrzőket, az ellenőröket azért fizetik, hogy a, a gazdálkodókat megállítsák a munkájukba, és az ellenőrzést elvág, elvégezzék. Tehát ez egy ördögi kör, és hogyha a hiba százalékok növekednek, akkor csak súlyosbodik a helyzet. A bürokrácia leépítése azt is jelenti, hogy a hibakvótát visszaszorítsuk. Ha ezt elérjük, akkor egyébként kevesebb ellenőrzésre lesz majd szükség. Hajszling kollega, hát az első pilleren belül is vannak azért problémák. A greeninget ugye végrehajtottuk, de szerintem a greening az ellenőrzéseket csak erősítette az első pilléren belül, és Németországban például arról vitáznak, hogy a közvetlen kifizetéseket ki lehet-e fizetni decemberben, mert ugye ott van a greening, emiatt ez valószínűleg nem lehetséges. A német hatóságok még mindig azt állítják, hogy februárban még mindig ellenőrizni kell a gyümölcsöket, hogy ott vannak-e. Kérdés akkor, hogy mit tesznek majd télen a nagy hóban, de nagyon fontos, hogy a február 10-én még a köztes, egy köztes ellenőrzést végrehajtsanak. Hát ez is benne van a reformban. Természetesen lehet példát venni például az alapprémium megvalósításáról Németországban. Egy hektár egy prémium teljesen leválasztott támogatás, ez is példa lehet a bürokrácia leépítésére. Aztán a harmadik észrevétel, Hát bátran kell ezt megközelítenünk. Tudom, hogy a biztos azt mondta, hogy támogatja a bürokrácia leépítését, az alapjogi aktust nem érintheti, ehhez nem nyúlhat hozzá. Ennek ellenére a javaslatokról azért beszélnünk kell hogyha túl kevésre törekszünk, ez azt hiszem, hogy nem lenne jó. Én azért szeretnék messzebbre menő javaslatokat. Aztán lehet, hogy jön majd egy félidei értékelés, vagy egy health check, vagy akárhogy is nevezzük, és akkor újabb ellenőrzések következhetnek. Támogatom a jelentéstevőt, és az egyik jelentéstevőnek is jó munkát kívánok, és a kollégákat arra kérem, hogy bátran menjenek neki a javaslatnak. Uh, Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy megint szót kérek. A gazdálkodók uh, jogainak chartáját kartáját uh, nem megemlíteni. Nem tudom, hogy hány tagállamban van ilyen, rországban van, ezt frissíteni kell a bizottság, amikor a néppárttal tárgyalt, támogatta azt, hogy egy ilyen európai jogok kartáját hozzunk létre a gazdálkodók számára, ez tiszteletben tartaná a méltóságukat, illetve egyértelmű helyzetet teremtene az ellenőrök szerepét illetően, a felebezési mechanizmusokra vonatkozóan, illetve a kapcsolatban is, hogy a bürokrat terhekkel hogyan birkózzanak meg. Lehet, hogy a bizottságot erre, az, ebbe az irányba tessékelhetnénk, esetleg egy módosítóval. Köszönöm. Köszönöm szépen, Desz úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a különböző hozzászólásokat, a legtöbbet támogatom, nem szeretném megismételni az elmondottakat, de valamire azért ki kell térjek. Sajnos az előző ciklusban a többséget nem tudtuk megnyerni ehhez. Éppen ezért ugye most több a bürokrácia, és ennek részben az, az oka, hogy a greeninget az első pillérbe helyeztük, ha a kettes pillérbe illesztettük volna, és megfelelő tőkével ruháztuk volna fel, akkor bürokrácia mentesebb lenne ez az agrárreform, de ehhez a többséget nem tudtok megszerezni, már pedig a demokráciában a többség dönt. Ennek ellenére most szükséges, és ez a feladat a bizottságra hárul, hogy kiszűrje azon gyenge pontokat, amelyek még több bürokráciát eredményeznek, és főleg a delegált jogi aktusok szempontjából még mégint bonyolultabbá vált a helyzet, a tagállamok pedig részben felelősek azért, hogy az egész rendszer még bonyolultabb lett. Ami az ellenőrzéseket illeti, egy valami egyértelmű, ebben a tekintetben egyetértek ahol állami pénzeket osztogatnak, ott természetesen ellenőrzésekre is szükség van. De ezek arányosak kell, hogy legyenek. Ha az ember nem érti már az ellenőrzéseket, akkor valami hibázik a rendszerben. És a számvevőszékkel, amikor beszéltünk, akkor felmerült az is, hogy a hiba és a csalások miatt végrehajtott ellenőrzések között különbséget kell tennünk ahol csalásra került sor, ott a büntetés szigorú kell legyen. De amikor hiba következik be, akkor egy bizonyos mozgásteret biztosítani kell. Nem szeretném most felsorolni a példákat, de vannak olyan hibák, amelyek nem az adófizetőkre nézve jelentenek kiadásokat, ezeket hibaként kell kezelni, nem szabad, hogy a kvótát növeljék, és ennek eredményeképpen még inkább fokozzuk az ellenőrzéseket. Említettem, hogy például a szomszédom 5 métert levett a szántomból, nem vettem észre, és éppen ezért mindez 800 eurót eredményezett a fiamnak, de ebben a tekintetben az adófizetőre nem hárult semmiféle költség, és az egészet hibaként értékelték. Itt tehát különbséget kell tennünk hiba és csalás között, és erre fel kell hívni a számvevőszék figyelmét is. Pani poseł Schreier. Schreier képviselő. Datgene wat Marie McKinnis net heeft gezegd. En ik wil toch... Köszönöm szépen. én is támogatom um, asszonyt. A kapról beszélünk, de gyakran azt látjuk, hogy az ellenőrök egy kicsit gyanús tekintettel érkeznek, a gazdálkodókhoz. Úgy tekintenek a gazdálkodókra, mint hogyha a vidéki területeken bűnözőként működnének. Ahogyan korábban is elmondtam, nagyon sok más intézkedésre oda kell figyelni. Beszéltem a nitrogénről, beszéltem az állatok, állategészségügyről. A gazdálkodóknak jelentős összegeket kell kifizetniük akkor, amikor az ellenőrök megjelennek a, hogyha megnézzük az élőhelyekkel kapcsolatos szabályokat, akkor látjuk, hogy ez is anyagi terhekkel jár a gazdálkodók számára. Ebben a szövegben nincs kellő mértékű egyszerűsítés, a gazdálkodók így nem tudják a megfelelően elvégezni a munkájukat, feladatunk pedig az, hogy őket segítsük. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is elnézést kérek. Későn érkeztem. Ez rajtam kívülálló okokból történt. Késett a repülőm. Nagyon örülök azonban, és hálás vagyok De Castro kollégának. Elég részletesen rávilágított az álláspontunkra. Azzal is tisztában vagyok, hogy a mai napon, illetve a tegnapi nap folyamán jó pár eszmecsere folyt, jó pár vita folyt erről a dokumentumról, és azt gondolom, hogy korai szakaszban áll ez az eszmecsere. Ez azt is jelenti, hogy a Költségvetési Bizottság hamarosan benyújtja majd a módosítóit június elején, és úgy érzem, hogy még mélyrehatóbb eszmecserét kell majd folytatnunk ezekben a témákban. A szakbizottságtól azt kérem, hogy talán még egy hónapot kellene adni tehát egy hónappal el kellene halasztani az ütemtervet, és ez a plusz egy hónap lehetővé tenne azt, hogy jobb munkát végezzünk. Szerintem nagyon fontos az, hogy mélyrehatóan körüljárjuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm. E, Hajszling úr, csak röviden mindenkinek vannak kevésbé szerencsés történetei az ellenőrzésekről, vagy a, mikor mondjuk nem megfelelően járt el egy ellenőr, ez nyilvánvaló, de azt kell mondjam, hogy az ellenőrzéseknél különbséget tenni a között, hogy mi a szándékos csalás és a hiba, ez alapján azt hiszem, hogy a statisztikákat is ki megtisztíthatnánk, főleg a területek körül határolása olyas valami, ami a legtöbb esetben egy hibára vezethető vissza. Természetesen különbséget kell tennünk hiba és csalás között, ezt egyetemen támogatom. És úgy vélem, hogy az ellenőrök számára lehetővé kell tenni azt is, hogy tanácsot adjanak, hogy hogyan lehet elkerülni a hibákat, mert kellő képzést kell, hogy kapjanak, hogy felhívják a figyelmet a jövőben a hibák elkerülésére. Az legtöbb esetben ez nem így történik, tehát egy kicsit az ellenőröket is ellenőrizni kell, azzal kapcsolatban, hogy hogyan látják el a munkájukat. A legtöbb intézmény között kiáltó különbségek mutatkoznak, és a legtöbb termelő úgy érzi, hogy megpróbálják kioktatni, ilyenkor vádlottként érzi magát. Úgy gondolom, hogy hát ez egy, ez egy furcsa érzés, de ez kikerülhető, hogyha az ellenőröket is megtanítják arra, hogy hogyan kell kezelni a termelőket, hogy ne vádlottként tekintsenek rájuk. Proszę Państwa, brakuje nam już czasu. Drugi raz chce zabrać głos pan poseł Flanagan. Bardzo proszę, krótko, panie pośle. Ismét megadom a szót Flanagan úrnak röviden, hogyha lehet. Igen, nagyon röviden, tisztelt elnök úr. Nem gyakori az, hogy a néppárt, a GUE, NGL és a zöldek mind ugyanazt fújják, és most azt látjuk, hogy ez történik. McGuinness asszony az európai gazdák a kartájára, a jogi kartájára utalt, én is ezt a javaslatot tettem, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk erre. Most azon gondolkozom, hogy hogyan lehetne ezt tovább vinni, hiszen arról van szó, hogy egyetértünk valamiben, ugyanúgy, mint az egyszerűsítés témájában fölmerül a kérdés, tehát, hogy mit tehetünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy valóban egy európai jogi kartát hozzunk létre a gazdálkodók számára. Tehát konkrétan mit tehetünk? Bardzo dziękuję. Proszę przedstawiciela komisji. Köszönöm szépen. Krisztina Borsmannak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm. Sokan beszéltek az egyszerűsítésről, és tudom, hogy tegnap délután is szó esett erről, úgyhogy nem szeretnék túlzottan a részletekbe menni. Csak azt szeretném elmondani, hogy a bizottság és a biztos mit állított, az intézkedések egyszerűsítése által egyszerűsíthetők az ellenőrzések is tehát az ellenőrzések végrehajtása, ennek módja tükrözi az intézkedések komplexitását is. Tehát a tagállamok auditálásáért illetékesként azt kell mondjam, hogy a bizottság nyitott volt, és azt állítottuk, hogy nem fogjuk természetesen úgy végrehajtani az egyszerűsítést, hogy ez a hatékony pénzgazdálkodás kárára történik az, az, hogy jobbak legyenek az ellenőrzések, ne pedig több ellenőrzésre kerüljön sor. Ez a közös célunk. Jó néhányan említették a 4 milliárd eurós összeget, amelyet az ellenőrzések végrehajtására fordítunk. Szeretném leszögezni, hogy a 4 milliárd euró a pénzügyi szabályzatban a közigazgatás, az adminisztrációra és az ellenőrzésekre vonatkozik. Tehát ide tartozik az is, hogy a termelők kérelmeit befogadjuk, hogy visszautalhassuk számukra az összegeket, vagy amikor például a kifizető ügynökségek juttatják számukra a forrásokat. Tehát ennek a, megegyszerűsít, a leegyszerűsítése is hozzátartozik a 4 milliárd eurós kerethez nem szeretném azt állítani, hogy több költség hárul majd az integrált ellenőrzési mechanizmusra, de amit tanulmányozunk, amit figyelembe veszünk, az mindennek a költsége. A DG Agri idén szintén megpróbálja felmérni a tagállamokkal együtt, hogy mennyibe kerül az ellenőrzések végrehajtása, figyelembe véve a reformnak az idén az idén felmerülő költségeit is. Tehát ez soron következő lépésünk, még a tagállamoknak nincs kezükben ez az információ, az év vége felé ez azonban megtörténik. Átérve a véleménytervezetre többen említették az ellenőrzések számának a csökkentését. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen már most lehetséges a tagállamok számára csökkenteni 5-ről 3%-ra az ellenőrzések végrehajtását, az ellenőrzések számát, hogyha két évben keresztül 2%-nál kisebb a hiba arány. Tehát voltak tagállamok, ahol 2%-nál kisebb volt a hiba arány, ebben az esetben az ellenőrzéseket már az idei évtől kezdve 3%-ra korlátozhatják. Tehát vannak átmeneti rendelkezések, hatályos rendelkezések, de ez csak akkor tehető meg, hogyha a hiba ráta 2%-nál kisebb. Meg kell győződjünk tehát arról, hogy a rendszer működik, és a hibaráta alacsony. Egyesek említették azt is, hogy ne ellenőrizzük azon gazdákat, akik megfelelnek az előírásoknak. Éppen ezért kérjük a tagállamoktól a kockázatelemzések végrehajtását. Ha ezeket megteszik, akkor nyilván nem a, nem, nem a teljesítő gazdákat kell ellenőrizni, hanem a többit. Éppen ezért az ellenőrzések 80%-a egy kockázatértékelés alapján történik. Egyetértünk azzal, hogy megfelelő iránymutatások szükségesek a termelőkre nézve, a jelenlegi reformmal is. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hogy biztosítsuk azt, hogy legyenek ilyen hatályos iránymutatások. És még egyszer szeretném leszögezni, hogy lehetséges 3%-ra szorítani az ellenőrzések számát, amennyiben alacsony a hibaráta. Köszönöm. Dziękuję. Przedstawicielowi komisji pan poseł De Castro. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót, illetve nem, a szakbizottság része, de Kaszról. Jelentéstevő úr, tessék, megadom a szót. Ja, vielen Dank für die konstruktiv... Köszönöm szépen a konstruktív javaslatokat. Mindenkinek mondom ezt, de a frakciókon átnyúlva is úgy látom, hogy azért kezd körvonalazódni egy konszenzus, ami pozitív, hogy a KONT bizottság számára meg tudunk-e valósítani egy ilyen jogi kartát, ahogyan azt ezt asszony javasolta, nem vagyok ebben biztos, de a célokban egyetértünk, egyszerűsítést szeretnénk, nem akarjuk vádlottként kezelni a termelőket, hogyha csalás kockázat áll fenn, vagy csalás gyanúja, akkor ellenőrzésre van szükség. Tehát hatékony megközelítésünkre van szükség. Köszönöm az SND javaslatát, a konkrét javaslatokra vonatkozóan. Ezeket érdeklődve várom, nyitott vagyok. Hajszling úr, említette, hogy mekkora a termelőre nehezedő teher. A greening miatt az első pilléren belül valóban emelkedett a terhek aránya, így a termelők valóban nincsenek tisztában az, hogy milyen elvárások, elvárásokkal szembesülnek. Hallhattunk tegnap azt is, hogy az emberek félnek az átültetéstől, mert nem tudják, hogy milyen szabályokat kell követniük. Úgyhogy jogalkotóként valóban egyszerűsítenünk kell a szabályokat, a termelőnek tudnia kell, hogy mely szabályokat kell teljesítenie. Örülök, érdeklődve várom a módosítókat. A szociáldemokraták jelezték, hogy egy hónappal el kellene tolnunk a módosítók előterjesztésének határidejét. Ez nehézkes, hiszen ez csak egy vélemény, amit készítünk. A kontbizottság bizottság az illetékes, ott pedig már megszabták a határidőket, úgyhogy alárendelt bizottságként mond, amely pusztán egy véleményt dolgoz ki, nem módosíthatjuk egyoldalúan a határidőket. Úgyhogy tartózkodnék, hogy még egy hónapot biztosítsunk, mert úgy vélem, hogy az elhangzottak fényében nem szükséges mindig 8000 módosító, gyakran a kevesebb több, úgyhogy mutassunk jó példát, vegyünk két napot a módosítók benyújtásáig, és dolgozzuk ki a megfelelő kompromisszumokat. Dziękuję za bardzo szeroką, taką pogłębioną dyskusję merytoryczną. Myślę, że wzbogaci... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és gyümölcsöző volt ez a vita. Szerintem ez nagy mértékben segíti majd a jelentéstevő további gondolkodását erről a témáról, és ahogyan elhangzott, május 7-e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Nagyon sok időt szántunk erre a mai kérdésre, és ezért nagyon jó körbejártuk ezt a témát. Kérem, hogy a határidőt mindenki tartsa tiszteletben, most pedig a 8-as napi rendi, napi rendi pontra térünk át. A bizottság képviselőjével tartunk egy eszmecserét. A vidékfejlesztési programok 2007-2013-as időszakra vonatkozó kiadásaira való jogosultságát illetően, illetve ennek a kibővítésére vonatkozik e, ez a mai pont. A 2007-2013-as program tekintetében a bizottság elfogadta a bővítésre vonatkozó kérelmet, amelyet egy jogalkotási javaslat formájában kell véglegesíteni. Szeretnénk tudni, hogy a belső eszmecsere milyen eredményre jutott, és a bizottságnak mi is most a véleménye, ezért hívtuk meg a bizottságot a mai ülésünkre, és kérjük, hogy számoljon be a jelenlegi helyzetről. Mihály Dimitri úrnak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Uh, the commission... Köszönöm, elnök úr. A bizottság nagyon is tisztában van azzal, hogy több tagállamban is a gazdasági nehézségekből az következett, hogy a 2007-2013-as időszakban a vidékfejlesztési programokat lassabban valósították meg, és a befektetések is csökkentek az állami szférában, és ez a fennálló szerződések teljesítését is veszélyezteti, vannak még függőben lévő kifizetések. Az átmenetre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi, hogy a költségeket sikerüljön fedezni az EFRD-ből a 2013 utáni időszakban, 2020-ig. Tehát, hogyha a tagállamok ezt a választást szeretnék meghozni, akkor van lehetőség arra, hogy éljenek vele. Azonban, ahogy elnök úr is említette, 11 tagállam, akit egyébként még hat támogat, megújította azt a kérését a bizottság felé, hogy keressünk, javasoljunk és vezessünk be egy olyan mechanizmust, amely hat hónappal meghosszabbítja ezt a határidőt 2016. júniusig. Tehát, hogy a 2007-13-as időszak költségeit be lehessen eh, nyújtani eddig a kibővített határidőig ezek a tagállamok úgy gondolják, hogy ez lenne a legjobb megoldás arra, hogy a pénzösszegek felhasználását maximalizáljuk. Nyilván bátorítjuk, hogy a meglévő EU-s erőforrásokat használják fel minél nagyobb mértékben. A bizottság is együttműködik a tagállamokkal, hogy maximalizálják az abszorpciót erre az időszakra, ezt fogalmazta meg a tamás, tanács, viszont azzal a következtetéssel, hogy a meglévő szabályok keretein belül. A bizottság jól értette ezt a politikai üzenetet, tehát a jelenlegi szab- jogszabályi kereteken belül kell eljárnunk. Viszont a jogalkotó nem adta meg a bizottságnak azokat a hatásköröket, hogy a számlák jogosultsági időszakát meghosszabbítsa, mármint a 2007-13-as időszakra vonatkozó számlák jogosultsági benyújthatósági időszakát. Az egyetlen egy jogi mondja ennek az lenne, hogyha az Európai Parlament és a Tanács egy rendeletet fogadna el a szokásos eljárás alapján. De egy ilyen együttdöntési eljárást nagyon nehéz lenne lezárni az év vége előtt, még akkor is, hogyha az összes intézmény nagyon elkötelezett lenne ez iránt. További költségvetési erőforrásokat is igényelne ez, viszont a több éves pénzügyi keretekben nincsenek ilyenek. Az LFRD az egyik olyan alap, amely kihat a többi alapfelhasználására is, tehát ezt is meg kellene vizsgálni, hogy a többi alapra milyen hatással lenne az, hogyha kitolnánk ezt a határidőt. Egyébként a bizottság ezt egyelőre még elutasította. Emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy a határidő változtatás egyébként a közeljövőben nem járna eh, plusz összegekkel a tagállamok felé. Az előfinansz, programok előfinanszírozása, hogyha 95%-ot elér, akkor az EU-tól eh, folyosított visszatérítéseket leállítják, és a tagállam folytathatja a kiadásokat, de mindent eh, neki kell finanszírozni egészen addig, amíg a program lezárásakor ö, eh, megtörténik az elszámolás. És a legtöbb program egyébként ö, eléri majd a 90%-ot, tehát ez azt jelenti, hogy felesleges lenne ez a hat hónapos hosszabbítás, mert a végleges elszámolás beszámolásnak a határidejét tolnánk ki 6 hónappal, és további 6 hónappal megnőne az az időszak, amikor a tagállamoknak kell a finanszírozást fizetni. Az új 2014-2020-as programok végrehajtása azonban fontosabb. Itt a friss pénzek elérhetők, és jelenleg a tagállamok felszólították erre a bizottságot, most értékeli ki a bizottság azt, hogy milyen lehetőség lenne az abszorpció maximalizálására ebben az esetben. A mezőgazdasági minisztéreken túli támogatást kell, hogy kapjunk a kapjon egy ilyen kezdeményezés, hogy a határidőt 60 nappal meghosszabbítsák a tanácstól és minden intézménynek nagyon komolyan el kellene köteleznie magát, hogy egy, új, egy ilyen új kezdeményezést elfogadjon. A bizottság azt mondta, hogy továbbra is együttműködik a tagállamokkal, és megpróbálják a 2013-ig terjedő kötelezettségvállalások maximális kifizetését, de a következő időszak 2014-2020 vidékfejlesztési programját is a lehető legnagyobb lendülettel kívánja beindítani. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és kérem a kollégákat, hogy legyenek nagyon rövidek. Igen, elnök úr, csak egyetlen egy kérdést tennék fel a bizottságnak, hogy tisztázzuk a helyzetet. Valószínűleg mindannyian tudjuk is a választ egyébként, de tudná ön, meg tudná ön még egyszer erősíteni, hogy nincs itt semmifajta további kiadás, már ami ezt a tételt illeti? Köszönöm. Bardzo dziękuję pan Köszönöm szépen. a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak, hogy ezzel a témával foglalkozik, mert ez nagyon sok gazdának nagyon fontos olyan gazdáknak, akik az európai programok előnyeit élvezik. Azonban látom, hogy a bizottság mégsem tartja ezt annyira fontosnak, és azt mondja, hogy lehet, hogy nincs is erre szükség, vagy hogy hogy is fogalmazzak, lehet, hogy a mezőgazdasági miniszterek támogatása nem lesz elég. Hát, hogyha ilyen sok tagállam érdeklődött, akkor azért azt mondhatjuk, hogy tudják, hogy mit csinálnak az agrárminiszterek. És hadd vessek fel valamit. Az Európai Unió egyik alapelve a szolidaritás. És biztos vagyok benne, hogy amikor a gazdákat próbáljuk segíteni, akkor most itt egy gyakorlati lehetőség erre, hogy ezt megtegyük. Ezt használjuk ki. És még valami, amit mondani akartam. A legtöbb kedvezményezett nagyon-nagyon nehezen tudja elérni, hogy a projektek társfinanszírozásban működjenek, és ez a legtöbbször a bankok, pénzintézetek hibája, nem pedig a gazdáké. Tehát annak érdekében, hogy biztonságosabban tudjanak működni, a bankok leállították gyakorlatilag az európai projektek finanszírozását. És ez azt jelenti, hogy elvesztik a, elvesznek azok a pénzek, amelyeket befektettek a gazdák, és ahelyett, hogy a gazdákat támogatnánk, őket akadályozzuk. Hát a célunk az az lenne, hogy a kedvezményezetteket segítsük abban, hogy a projekteket folytathassák, és hogy ne kelljen az eddigi befektetéseiket elveszteniük, ezért tehát ki kell egészíteni a jogosultsági időszakot még hat hónappal. Az Európai Unió azt is megígérte, vagy célul tűzte ki, hogy a szakadékot megpróbálja áthidalni a, az egyes tagállamok különböző régiói között. Tehát ez is csak azt mutatja, hogy valóban szükség van arra, hogy hat hónappal meghosszabbítsuk az a jogosultsági időszakot. Dáncsille asszony. Köszönöm, elnök úr. Szerintem eh, szükség van arra, hogy ez a kérés valóban javaslattá alakuljon át. Hát a bizottság maga is elmondta, hogy a gazdasági nehézségek vezettek oda, hogy a vidékfejlesztési programok eh, száma csökkent. Tehát szükséges, hogy ez a javaslat a gyakorban is megvalósuljon, ugyanis ez egy kockázatot elhárít. Megvan annak a kockázata, hogy olyan projektek, amik elindultak a vidékfejlesztésben, nem fejeződnek be. Tehát ez a megoldás most lehetővé tenne azon tagállamoknak, amelyek problémákkal néznek szembe, hogy végig vigyék ezeket a programokat, kapjanak még egy kis időt. A 2016-os költségvetés vitájában beszéltünk arról, hogy a területi kohézióra mekkora szükség van. És azt is említettük, hogy szükség van a gazdák között a fiatalításra, hogy az új generáció, a fiatal generáció át tudja venni, vagy folytatni tudja a munkát. Hát tessék, most akkor a szavak mezejéről átérhetünk a tettek mezejére, ha ezt a javaslatot megvalósítjuk. A városi és vidéki területeket közelebb vihetjük egymáshoz, és szerintem a bizottságnak meg kellene hallgatnia azt, hogy milyen kérésre fordult hozzá 17 tagállam és lehetőséget kellene biztosítani ezeknek a projekteknek, amelyek elindultak, hogy lezáródjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rucsev úr. Megköszönöm a bizottságnak ezeket az információkat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátottak és a 2007-2013-as időszakban futó projektek támogatásának a meghosszabbítása az nagy támogatásra talált a tanácsban, senki nem ellenezte ezt, azt hiszem, hogy a politikai szándék tehát itt világos. Az a cél, hogy a programok lezáruljanak. Két elemre hadd hívjam fel a figyelmüket. Az első a maga az időszak, a jogosultsági időszak kibővítése. Ez lehetővé tenni a gazdáknak, hogy a projektjeiket végigvigyék. Ne felejtsük el, hogy a kap támogatás valószínűleg az egyetlen forrása a támogatásnak, amelyhez ezek az érintettek hozzáférnek, különösen a vidéki régiókban, és aggódunk emiatt, hogy most az a kockázat merül fel, hogy adminisztratív okokból ezek a projektek elbuknak, vagy nem tudnak végig menni. Tehát a bizottság feladata az, hogy megtalálja a legjobb megoldást, módosítsa az érintett jogszabályt, és tartsa tiszteletben ezt a kérést, hogy a jogosultsági időszakot, benyújthatósági időszakot meghosszabbítsák. Egyébként az igaz, az én véleményem szerint nem jelent ez a hat hónapos hosszabbítás további pénzeket. Gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy a kifizetések benyújthatók még további hat hónapig. Kérdezem a bizottságtól, hogy most kellenek-e további pénz összegek akkor vagy sem, hiszen itt nem lenne szó új pénzekről. És szeretném még azt is mondani, hogy ne büntessük a kedvezményezetteket, azzal, hogy a beindult projektek kelljen, hogy leálljanak. Használjuk fel a kapot arra, hogy egy versenyképesebb mezőgazdaságot valósítunk meg az EU-ban. Buda kolléga. Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott. Nagyon sok érdekes észrevétel. Mindenek előtt azt szeretném kérni a biztostól, hogy más problémákat is vizsgálja meg más területeket, ahol a támogathatósági időszakot kibővítették, hiszen itt nem plusz pénzekről beszélünk, hanem olyan összegekről, amelyeket elkülönítettek, de nem költöttek el. A bürokratikus terhek miatt 17 tagállam kérte ezt, ezt a bővítést. Akkor mire vár a bizottság? Miért nem teszi meg azt, amit a 17 tagállam kért tőle? Köszönöm. Proszę Państwa, nim poproszę przedstawiciela komisji. Még mielőtt e, megkérném a bizottságot, hogy e, reagáljon ezekre a kérdésekre, és megadnám a szót az előadónak. Hagy jegyezzem meg, hogy a gazdasági válság e, számos javaslattervezetet késleltetett, Az administratív folyamatok és eljárások késedelmet okoztak számos területen, ezért azt hiszem hiba lenne, hogyha nem adnánk meg az esélyt az embereknek, hogy felhasználják ezen összegeket, főleg ott, ahol vannak fejlődésbeli problémák. Úgy gondolom, hogy a szándékunk elég egyértelmű. Azt szeretnénk, hogy kiterjesszük, meghosszabbítsuk a, meghosszabbítsuk a támogathatósági időszakot. Most pedig eh, visszaadnám a szót eh, az igazgatónak, hogy eh, reagáljon az elhangzottakra. És lehetőség szerint választ adjon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Feljegyeztem az észrevételeket, aggályokat, amelyeket kifejeztek a tisztelt képviselők, és természetesen ezeket továbbítom a biztos, biztosnak. Szeretnék reagálni egy olyan kérdésre, amelyet hozzám intéztek. Egyfelől az extra kiadások, hogyha az, az úgy extra kiadások beérkezhetnek, de természetesen a 2007 től 13-ig tartó időszakra tett kötelezettségvállásoknak megfelelően. Ugyanakkor a támogathatóság bővítése azt is jelenti, hogy a bizottság az új többéves pénzügyi keret értelmében fizetné vissza ezen összegeket, tehát további forrásokra lesz majd szükség 2017-ben, hogy ezen összegeket, forrásokat visszafizessük. Tehát ez a költségvetési mm, következmény. Ami a folyó szerződéseket illeti, van lehetőség arra nézve, hogy ezek folytatódjanak, de vagy a jelenlegi keretek között, vagy pedig egy meghosszabbított időszakon belül, amennyiben erről döntünk. És ezen kiadások az új programozási időszakra fordíthatók az, alap, az alapokból, amennyiben a bizottság erről dönt. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan figyelembe vettük azt, hogy 17 tagállam kérte a a támogathatósági időszak meghosszabbítását. Emlékeztetnék arra, hogy itt a rendes jogalkotási járás keretében kell eljárnunk, és most értékeljük a megvalósíthatóság lehetőségét, tehát hogy egy alapjogi aktust fogadjunk el, és ezt kiegészítsük, lezárjuk az év végéig, máskülönben nem tudjuk ezt időben lezárni, és akkor értelmét veszti az egész. Tehát figyelembe kell vegyük a különböző elemeket, belétve azt is, hogy 17 tagállam, a tagállamok többségét jelenti, ugyanakkor a népességi kritérium szempontjából nem jelent abszolút többséget, tehát mindig van egy blokkoló kisebbség Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy így választottam az összes kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat és megjegyzéseket. A szakbizottságunk egyértelműen támogatja az időszak meghosszabbítását, ezzel le is zárjuk a szakbizottsági ülést, mindjárt kezdődik a koordinátorok ülése. Délután szavazni fogunk, tehát mindenkit arra kérek, hogy a szavazókártyáját hozza el. A szakbizottsági ülést ezzel lezárom, három perc múlva egy rövid technikai szünet után a koordinátorok ülése következik.